Uh, ladies and gentlemen, I think um, I, I see you all spread out. Hölgyeim és uraim, mivel ebben a nagy teremben mindenki szétszóródott, de nagy öröm számunkra, hogy ilyen kiváló vendégeink vannak, de most a, a hallgatóknak szeretnék szólni, egy kicsit közelebb jönnének, az nagyon jó lenne, mert rengeteg itt az üres hely. Blower és Emily, kérem, hogy jöjjenek közelebb. Egyáltalán nem probléma. Lehet egy kicsit ö, családiasabb körben is ülni itt. Tehát mindenkit szeretettel köszöntök ma reggel. A Belső Piaci Szakbizottság ö, ö, ülésén, a frakció ülések hetének végén két nagyon fontos témánk van. Az egyik a fogyasztók jogaival foglalkozó irányelv módosítóindítványaira vonatkoznak, ez az egyik legnagyobb témánk, és 10.30-kor Antonio Tajani Európai Bizottsági Alelnököt várjuk, aki a 2010 10-es, 11-es jogalkotói programjáról fog beszélni. Az úgynevezett struktúrát párbeszéd keretében a parlament és a bizottság között. Tegnap este találkoztam Tajáni úrral, és már nagyon várja, hogy eljöhessen hozzánk, és legfontosabb témáit megvitassa velünk. Azt hiszem érdemes természetesen mindenkit emlékeztetni arra, hogy ami a belső piacot illeti, a termékek vonatkozásában nagyon szoros a kapcsolatunk Antonio Tajánával, aki az ipar és a vállalkozásért felelős biztos. Még egy bevezető megjegyzést szeretnék tenni most inkább, mint az ülés végén. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy Strasbourgban hétfőn este 7 óra 15 kor 915 ig tartóan a ö, építőipari termékek második olvasata ö, témában. Úgyhogy végezetül annyit szeretnék mondani még, hogy az interneten is követhető ülésünk, úgyhogy hogyha valakinek felmerülne a gondolatai között, hogy miért ilyen üres a terem, hogy több mint 800 ülőhelyen rendelkező teremben ilyen kevesen vagyunk. Hát ez azért van, mert ugye az interneten is követhetők a munkálatok. A mai napi napirendi pontok vonatkozásában az elnök közleményei között elég sok mindent meg kell először beszélnünk. Az Európai Bizottságot az előadó, és azt hiszem minden kollega tudja, arra kérte, hogy az előadó a módosító indítványaival kapcsolatban aktualizált hatástanulmányt készítsen, és ez megkapta mindenki. Petri úr az igazságügyi főigazgatóság részéről, aki azt hiszem, hogy itt is van, itt van, igen, itt van. gyorsan bevezetném ezt a témát, és akkor meg is vitathatjuk. Aztán lesz egy második jelentés is, a fogyasztói szerződési ö, törvény ö, vonatkozásában ezek módosító indítványait fogjuk megvitatni a következőkben. András akar valamit mondani ezzel kapcsolatban bevezetőképpen? Úgyhogy akkor az előadónak tenném át a szó, adnám át a szót, de ha nem, akkor üdvözlöm a bizottsági kollégákat, és Petri úrnak adnám át a szót, hogy a hatástanulmányról számoljon be nekünk. Petri úr, parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem nagyon jó alkalom a mai nap a bizottság számára, hogy kicsit részletesebben szóljon Schwab úr jelentéséről. Valóban azzal a kéréssel fordultak hozzánk, ön, nevezetesen elnök úr, hogy vizsgáljuk meg a javasolt változtatásokat a jelentéstervezetben, és hogy próbáljuk meg ö, aktualizálni az eredeti javaslathoz készült, készült hatástanulmányt. Aztán az adatok és a módszer segítségével, amelyeket az eredeti hatástanulmányban felhasználtunk, tehát ennek megfelelően járjunk el. Megvizsgáltuk a Schwab úr jelentés tervezetét ennek megfelelően, és 11 fontos változást jelöltem meg amelyeket összehasonlítottuk a hatástanulmány szempontjából vizsgált bizottsági javaslatban találtakhoz. Kal. Ezen kívül megvizsgáltuk a változtatásokat a négy szakpolitikai célkitűzés vonatkozásában a javaslatban. Először is, hogy a változások hozzájárulnak-e a belső piac jobb működéséhez, másodszorban, hogy a változtatások az EU jogszabályait milyen mértékben befolyásolják a vállalkozások vonatkozásában, illetve a jogalkotás minőségét milyen mértékben érintik az EU-ban. Negyed sorban pedig milyen hatása van a változtatásoknak a fogyasztók bizalmára. Azt tapasztaltuk, hogy a 11 legfontosabb változtatás három nagy kategóriába sorolható. Voltak olyanok, amelyeknek a célja elnök úr. A célzottabb teljes harmonizáció. Vannak olyanok, amelyeknek a célja a fogyasztóvédelem javítása az eredeti javaslathoz képest, végezetül pedig voltak olyan változtatások, amelyeknek célja a javaslat definícióinak és hatájának felülvizsgálata. Először röviden a változtatásokra térnék, azokra, amelyek a célzottabb harmonizációt célozták meg. Nyilván mindannyian tudják, hogy ez a cél húzódik meg a jelentés tervezet mögött. Nos, a jelentés tervezet, ahogy önök is tudják, azt javasolja, hogy Számos terület kerüljön ki a teljes harmonizáció alól, például az értékesítés, a zöld és a szürke listája a hozamoknak, tehát ezeket a nemzeti szintekre akarjuk visszavinni. Ezen kívül a jelentés tervezet megcélozza még az információs elvárásokat. A távolság és helyi szerződések vonatkozásában Tehát nem kell már harmonizálni azokat az információkat a javaslatnak megfelelően, amelyek rendes szerződésekre vonatkoznak, tehát az üzletekben megkötött szerződésekre gondolunk itt. Tehát a harmonizációs célok ö, kicsit ö, kisebb köre ö, alakul ki ö, így, kevesebb a költség is, mert azok a vállalkozások, amelyek ö, határokon átnyúló tevékenységet kívánnak ö, végezni, ö, gyakorlatilag a nemzeti ö, keretek közé tartoznak. Úgyhogy a bizottsági javaslathoz képest a vállalkozásoknak nagyobb lesz a megfelelési költsége. Na most a helyi szerződések vonatkozásában ez kevésbé ö, jelentős. Itt Elsősorban arra koncentrálunk, amely a belső piacra vonatkozik. A harmonizáció hiánya a helyi szerződések vonatkozásában a bizottság felmérése szerint nem vezet jelentős veszteséghez az üzleti vállalkozások számára. Úgyhogy itt elfogadhatónak tartjuk az előadó jelentését a belső piac szempontjából. A fogyasztóvédelem szintje, ugyanis ezeket a területeket nyilván a javaslat nem érinti, másrészt azonban abban nem reménykedhetünk, hogy a határokon átnyúló vásárlások esetén nem nő a ö, fogyasztói bizalom, mert itt másfajta ö, szabályozásokkal kell szembesülniük. Végezetül az előadó azt javasolja, hogy egy mechanizmust használjunk az értesítés és információval való ellátás terén, a jogi garancia, orvoslás terén. Azt tapasztaltuk, hogy ez további terheket jelenthet a tagállami hatóságok és a bizottság számára, de nagyon nehéz ezeket számszerűsíteni. Hogy megállapítsuk, hogy ez arányos-e. Úgyhogy gyakorlatilag az értesítési és értékelési mechanizmus vonatkozásában nem jutottunk semmiféle következtetésre. Másodszorban, ahogy említettem, a jelentés tervezetben vannak olyan változtatások, amelyeknek a célja az, hogy ő javítsa a fogyasztók bizalmát. Például abban az esetben, hogyha nincs valamilyen információ rendelkezésükre bocsátva, egy évre javasolja a az előadó ennek kiterjesztését a visszavonási jog vonatkozásában, de vannak kivételek is a jelentés értelmében. A visszavonási időszak a termékvásárlás esetén akár az adott helyszínen vagy távolságban in relation to contracts concluded off premises. So here uh, quite a significant Úgyhogy gyakorlatilag jelentősen nő a fogyasztóvédelem szintje. Uh, a visszatérítési szabályok is megváltoznak. Termékvásárlás esetén az 50 eurónál drágább termékek esetében nem kell fizetni a visszaküldésért, abban az esetben, hogyha elkíván állni a szerződéstől az illető. Itt egyértelmű az értékelés, javult a fogyasztóvédelem, ami nyilván az üzleti vállalkozások költségeit növeli azon tagállamokban, amelyek így járnak el, például a szerződéstől való ellállás esetén a helyben kötött szerződések azonnali megszüntetése, vagy azoktól való elállása esetén. Másrészt, természetesen, nagyon sok tagállamban nő a fogyasztóvédelem, Egyszerűen azért, mert nagyobb a bizalom a fogyasztók részéről. Úgyhogy gyakorlatilag az üzleti vállalkozások költségnövekedése, illetve a fogyasztóvédelem szintje közötti ö, megfelelő egyensúly ö, megteremtése ö, merül fel itt, mint kérdés. Aztán voltak változtatások a definíció és a hatály vonatkozásában. Például a jelentés azt javasolja, hogy a távszerződések definícióját vizsgáljuk felül, és azt javasolja, hogy esetleg egy megfelelő program keretében történjen ez, a a bizottsági javaslat viszont úgy értékeli ezt a helyzetet, hogyha a fogyasztó mondjuk felhív valakit telefonon, és úgy rendel meg valamit, az is ennek minősül. Itt megint csak azt tapasztaltuk, hogy a jelentés nem éri el azt a fogyasztói, fogyasztóvédelmi szintet, amit a bizottsági javaslat, és azokat a hiányosságokat nem pótolja, amelyek a távszerződések vonatkozásában merültek fel bennünk. Másrészt viszont igaz, hogy a bizottsági definíció gyakorlatbani alkalmazásának nehézségei már korábban is felmerültek, a tanácsi tárgyalások során is. Összességében tehát a 11 változtatással kapcsolatban a következtetésünk, illetve azok hatása a bizottsági javaslatra a következő. Egyértelmű, hogy az előadó jelentése azzal a célral készült, hogy nagyon sok területen javítson a fogyasztóvédelmen. Másrészt viszont, ahogy említettem, minimális harmonizációt vezet be bizonyos területeken, amelynek eredménye az, hogy továbbra is ezeken a területeken a fogyasztóvédelem nem igazán harmonizált állapotban marad. a vállalatok és következésképpen a fogyasztók sem ö, tudják ö, a belső piac előnyeit olyan mértékben élvezni, mint ahogy azt a bizottsági javaslat szándéka szerint tudnák. Ugyanakkor a javaslat célzottabb átétele és a fogyasztóvédelem növelése közötti egyensúlyra való törekvés miatt és mivel a szabályozók elsősorban távszerződésekre vonatkoznak, amelyek rendkívül fontosak a belső piac működése szempontjából, úgy értékeljük összességében, hogy a belső piac működése továbbra is jelentősen javulna. A jelentés javaslatai alapján a jelenlegi helyzethez képest köszönöm. Köszönöm szépen! ezt a, a előadást. Azt hiszem, hogy az, ahogy ezt az elemzést, eh, a jelentések az elemzését bemutatta, eh, rendkívül hasznos volt mindannyiunk számára. Azt hiszem, hogy eh, ezt a gyakorlatot a jövőben is támogathatjuk. Esetleg most akkor meghallgathatnánk a megjegyzéseket az árnyék előadóktól mielőtt a saját magunk vitájára áttérnénk a módosítókról. Úgyhogy először Schwab úrnak adnám meg a szót, hogy elmondja, hogy mit gondol ezekről a megjegyzésekről. Utána pedig a bizottságra való reagálásokat meghallgathatjuk, úgyhogy először is akkor az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Én is rendkívül hálás vagyok a bizottságnak, hogy elfogadta azt a feladatot, illetve az elnökségnek, hogy a bizottsági és az én javaslataimat megvizsgálja. Valóban igaz az, hogy ez a bizottság azt gondolta, hogy különböző pontokon meg kell változtatni a jelenlegi irányelveket, és a többség tekintetében különösen hasznos volt az, hogy a bizottság is készen állt arra, hogy kezelje ezt a kérdést. Bizonyos pontokon különösen hálás vagyok a bizottságnak azért, hogy velem és sok más kollégával együtt azt gondolja, hogy a, a, a belső piacra úgy is lehet hatással az irányelv, hogy elvenni a tagállamoktól a flexibilitást, Bizonyos pontokon pedig a parlament szempontjából, és ezt már egyébként a jelentésben is beleírtam, szükségesek voltak, vagy szükségesek lettek olyan változtatások, amelyek a fogyasztóvédelmet erősítik, ugyanakkor a fogyasztók közötti szerződések hatékonyságának erősítése érdekében ide tartozik a távollevő között kötött szerződések, az üzletelyiségen kívül kötött szerződések. Tehát ezeken a területeken valóban gyakorlati <clears throat> javítások voltak szükségesek, és sajnos sok tekintetben a jelenlegi szabályozások csökkentették a fogyasztóvédelmet, és a hatásvizsgálat is megerősítette azt, hogy ez a fajta hatékonyabbá tétel jól sikerülhet, hogyha mi most megpróbálunk ezekre megoldásokat találni. Azt hiszem, hogy Ennyi lett volna a megjegyzés részemről egyelőre. Köszönöm szépen. Köszönjük. Kapárt asszony és a többi árnyék előadó esetleg szeretne hozzászólni, akkor most meghallgatjuk a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is kollégáimtól szeretnék elnézést kérni, Korea úrral ketten vagyunk csak itt, ugyanis tegnap este jöttünk Budapestről, a frakcióülésről, és csak azért, hogy itt most részt vehessünk, és a többi kolléga egyébként a frakcióülésen maradt, ezért a mi frakciónk ma egy kicsit rosszul képvisel, de hát ez ugye általában nem így szokott lenni. Továbbá azt szeretném még elmondani, hogy hát köszönetet szeretnék mondani én is hogy a bizottság ilyen sokat gondolkozott a javaslatainkról, illetve az előadó javaslatairól, és persze minket mindig érdekel, hogy az Európai Bizottság mit is gondol a mi munkánkról, de ugyanakkor azt is kell, hogy mondjam, hogy kicsit azért meglepődtem arról azért, hogy ez azon a módon, ahogyan ezt csinálja a bizottság. Ez meglehetősen egyedi. És ugye a bizottság is azt mondta, hogy a parlament kérte azt, de én koordinátorként nem emlékszem arra, hogy bármikor is kértük volna az Európai Bizottságot, hogy a módosító indítvány, tehát hogy egy, egy képviselő módosító indítványainról hatásvizsgálatot vég, vég, végezzen. Azt hiszem, hogy azért ez kicsit így fejteteire állt a világ, ez így nem működik. Tehát ezt meglehetősen problematikusnak tartom ezt a helyzetet, és, és ezáltal a vita lehet, hogy kicsit áttekinthetetlenné válik, és ezt szeretném elkerülni. Nem arról van szó, hogy össze kell hasonlítani az Európai Bizottság javaslatát az előadó javaslatával, vagy pedig, hogy az Európai Parlamentnek a javaslatának a hatásvizsgálatát elvégezzük, hanem arról van szó, hogy mik vannak most a fogyasztóvédelmi irányelvekben, és ezzel szemben a ma érvényes joggyakorlatban mi történik, ez eltérhet, és a bizottság, és a bizottság erre vonatkozóan javasolt valamit, tehát nagyon figyelnünk kell arra, hogy ne keverjük össze a szinteket, és akkor egy idő után nem fogjuk tudni, miről beszélünk. Éppen ezért, hogyha tehát ha egyszer már csinál ilyet a bizottság, akkor ne azt hasonlítsuk össze, hogy a bizottság mit javasolt, és az előadó mit szeretne, hanem hogy mi a, a, a fogyasztóvédelmi jogi jelenlegi helyzete az Európai Unióban, és mi fog megváltozni a polgárok számára akkor, hogyha megtesszük azt, amit az eladó egyébként szeretne. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kell figyelnünk erre. És még egyszer, hogy világos legyek. Nem volt, tehát ez nem egy kérelem az Európai Bizottság felé, hogy akkor egy újabb anyagot készítsen, mert azért úgyse gondolom azt, hogy ez bármilyen formában is hasznos lenne a végső soron bárkinek is. És még egy dolgot szeretnék világosra tenni az intézményközi együttműködésben a parlament, a tanács és az Európai Bizottság között az Európai Bizottságnak van a kezdeményezési joga, de a törvényhozást a parlament és a tanács végzi, és ezt így is kellene, hogy hagyjuk. Tartalmilag nem tudok hozzászólni, mert már reggel kaptam meg az anyagot, ezért gyakorlatilag semmit nem tudok érdemben ehhez mondani, mert nem volt időm uh, átnézni a szöveget, ugye angolul van meg nekem, csak Úgyhogy az Európai Bizottságtól egyébként, hogyha már benyitotta ezt az anyagot, szerettem volna megkérdezni azt, hogy mi is ez a plusz, plusz, plusz, minusz, plusz, plusz, minusz, és tartózkodások mit is jelentenek a szövegben, mert um, szeretném tudni, hogy hát tehát, hogy ez a jelmagyarázatot nem találtam meg a, a szövegben, illetve az anyagban, és ezért valóban kicsit hiányzik ezen, ebből, és szükséges az, hogy értékelsük a bizottság anyagát. Köszönöm. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ezt már júliusban megvitattuk, amikor uh, Reding asszonynak uh, írtam levelet ezzel kapcsolatban, de én azt hiszem, hogy mindenképpen hozzátesz a vitához, hogy a bizottság is elmondta a véleményét, és ez persze nekünk nem veszi el a törvényhozási jogainkat. Rossz úr. Köszönöm, elnök úr végre ö, megvitatjuk a megvitatandót, a módszert. Úgy gondolom, hogy az irányelvvel kapcsolatban valamilyen átokül rajtunk, mert minden alkalommal azokat a dolgokat tárgyaljuk meg, amik periférikusak. Mind a mellett a lehető legtöbbet kellene elérnünk, és úgy gondolom, hogy tényleg ez a munka nagyon érdekes, és mint ahogy minden ilyen jellegű, nagyon hasznos is. Úgyhogy nem tudom, hogyan is panaszkodhatnánk emiatt, hiszen ön is említette elnök úr már olyan dolog miatt, ami néhány hónappal ezelőtt beindult. De ugyanakkor a bizottság egyrészt megítéli a dolgokat is, másrészt részt vesz ebben, de hát ez elég nehezen elvárható tőle éppen ezért, hogy semleges álláspontot is képviseljen, amikor értékel. Mivel a bizottság a kezdeményezője a dokumentumnak, most meg értékeli a módosítóindítványokat, indítványokat, legyenek azok az előadó módosítói indítványai, ami most a jelenlegi helyzet, vagy holnap valamilyen más forrásból származnak. Világos, hogy a bizottság egyrészt értékeli őket, másrészt része ennek a folyamatnak, úgyhogy ha lehet, akkor minél kevesebb pluszot tegyünk mellé, a következő megjegyzésem, nagyon sajnálom, de én is elég későn tudtam elolvasni ezt a szöveget. Nyilván ahhoz, hogy egy kicsit jobban értékelhesse az ember, ne csak általános jelleggel, jobban bele kell menni, és nyilván ezt meg fogom tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Um, esetleg további hozzászólás? Köszönöm szépen a szót. Nem olvastam el én az, magam az anyagot, de amit hallottam, abból azt tudom elmondani, hogy úgy tűnik, hogy összehasonlítják a fogyasztóvédelmet, a jelenlegi jogaikat, és azt, hogy ezek a jogok hogyan változnának a módosítókkal a végső jelentésben. Ezt az összehasonlítást kell megtennünk szerintem. Igen, azt hiszem, hogy ez valóban a tárlázatokban is benne van, és valóban a fogyasztóvédelmi jogokat pedig nevelni kell. Ez jó kiindulási pont. További megjegyzés van-e a bizottság megjegyzéseihez, hogyha nincs, akkor áttérhetnénk a saját vitánkra a módosítókról és ott, jó, akkor viszont, ha nincs hozzászólás, akkor köszönjük szépen a bizottságnak az elvégzett munkát, és bizonyára hasznosnak fog bizonyulni ez a folyamatban lévő előadók és árnyékeladók közötti vitában is. Akkor most megadnám a szót Schwab úrnak, hogy megnyissa a vitát. Tudom, hogy a jelentést elsősorban, tehát a, a, a jogi bizottságnak is címezték, de lehet, hogy további következtetéseket kíván levonni ebből. Úgyhogy hát esetleg egy kisebb tehát elmondhatná, hogy hogyan alakulnak a, a megbeszélések, a viták a bizottságban, milyen témákról kell még vitáznunk amelyen, amelyek területen előre kell haladnunk december 9-i szavazásig. Úgyhogy kérjük, hogy aktualizáljon bennünket e tekintetben. Köszönöm szépen, elnök úr! Kezdeném akkor a tanulmányjal, amelyet House és Reich professzor úr végzett Wallis asszony megbízásából a jogi bizottságból. Ő ma nem lehet jelen, sajnos de Gebhardt asszonyal részben egyetértek abban, hogy a vizsgálat nem csak annak alapján kell, hogy megtörténjen, amit mi vitázunk, és amit a bizottság javasolt, hanem azt, hogy figyelme kell vennie a mai jogi állapotot, de abban is egyetértünk, hogy azokkal a tanulmányokkal, amelyek, amelyeket mi a professzoroknak kiadtunk, részben pontosan erre próbálunk egy megoldást találni. House és Reich professzor elvégzett tehát egy tanulmányt, és ennek az a különlegessége, hogy így nagyon rövid távon és a bizottság érdekében és szempontjából végezték el. Ezt nekünk belső piaci bizottságként valóban el kell olvasni, szét kell terjeszteni, hiszen itt ezeknek a professzoroknak nagyon komoly szakértelmük, szakértelemmel rendelkeznek, és ez a jogi bizottságban dolgozó kolléganőnknek nagyon sokat segített. Nem biztos, hogy érdeke, érdemes most belemenni a részletekbe. Nagyon érdekes leírást találhatunk az Európai Bíróság tevékenységéről az európai fogyasztóvédelmi ügyekben. Ezt House professzor úr nyújtotta be. Különböző jogokról van itt szó. Azt hiszem, hogy a legjobb lenne, hogyha a 12 9, 20, 21, 22. oldalt néznénk át, illetve gyorsan erre pillantanánk rá, mert ott nem plusz, minuszok vannak, <laughs> kedves Gefárt asszony, hanem minimum és maximum megjelölésekkel próbálták a professzorok megjelölni, hogy mi az, ami ebben a vitában segítségünkre lehet. És ennek itt próbálták megmutatni azt, hogy melyik, milyen területeken lenne szükség maximális, tehát minimális harmonizációra. Sajnos az árnyék előadók módosítóit ez nem veszi figyelembe, de azt megmutatja, és ezt szeretném elmondani, hogy az én jelentés tervezetem is kezd, kezdettől fogva egy vegyes megközelítést javasolt. És éppen ezért gondolom azt, hogy elméletileg ugyanabb, tehát hogy egyetértünk, és hogyha a 1600 módosítót megnézem angolul, tehát ezek angolul vannak, a, ezen a héten készültek el a német verziók, nem tudtam még elnőzni, hogy van-e bennük hiba vagy nincs, általában azért sajnos szokott, angolul néztem tehát át, de azt hiszem, hogy a módosító indítványoknak az áttekintése is azt mutatja, hogy alapvetően minden politikai frakció egyetért ebben. A tanulmány pedig azt is mutatja, hogy jó alapunk van közös álláspont kialakítására, és hogy ez összességében véve tartható lesz. Egy dolgot szeretnék kiemelni a tanulmányból. Az ötödik cikk környékén. Stiglitz úrnak egyébként jobbulást kívánok, aki ma sajnos beteg és nem lehet itt. Tehát az ötödik cikkben van a legtöbb módosító indítvány, és ott Rágy professzor tanulmánya azt mondja, hogy akkor, hogyha ahogy azt én javasoltam, különböző szolgáltatásokat kiveszünk, amelyek minimális harmonizációt igényelnek a, a, az áruk biztonságát, áruk biztonságát kivéve, és hogyha ezt úgy tudjuk kialakítani, hogy az információs irányelvvel egységesítjük, akkor az jó végkövetkeztetésnek minősül, különösen akkor, ha, vagy amiért a bizottság is ugye megállapította a hatástanulmányában, hogy a kettes és a hármas fejezet összeolvadása a belső piac szempontjából előrelépést jelent, illetve a fogyasztóvédelem szempontjából is. Ezt szerettem volna két tanulmányjal kapcsolatban elmondani, ezért a már megkezdett árnyék előadók szintjén megkezdett vitához is hozzászólnék, annak érdekében, hogy minden kollega megkapja a megfelelő tájékoztatást, illetve utána egy további időtervet szeretnénk majd ismertetni. Az árnyék előadók és én két héttel ezelőtt találkoztunk először. Sajnos akkor a definíciók, a kettes cikkben a definíciókról nem tudtunk kompromisszumra jutni, mert ugye jogosan mondták el, hogy még nem voltak meg a fordítások, még akkor is, hogyha a legtöbb módosító angolul volt meg, megállapodtunk abban, hogy egy későbbi ülésen ezt majd bepótoljuk, és akkor ennek az ide, ütemezését pedig majd el fogom mondani. Abban is megállapodtunk, hogy november 23-án, tehát jövő kedden Brü- Strasbourgban találkozunk, és először a négyes fejezettel fogunk kezdeni, amely szintén rendkívül sok kompromisszumos módosító tartalmaz, és ott megpróbáljuk, megpróbáljunk zöldekre verülni a tekintetben. A, az árnyékeladók és az asszisztensek találkoztak a héten először, és úgy tűnik, hogy reális esély van kompromisszumokra. Természetesen a képviselőknek, illetve az árnyékeladóknak lesz az utolsó szavuk. A négyes fejezetben a legnagyobb, legnagyobb problémás terület az a 26-os cikk, és a 28-as cikk, ez a, a garancia jog, illetve a bizonyítás terhének a megfordítása. Ami a, a szerződés szerűség területét illeti, illetve az egyéb négyes fejezetben lévő területeket, azért ott nincs olyan sok módosító, és azok, amelyek vannak egyébként, azok összevezethetőek. Tehát alapvetően itt a 22-es cikkben ugye arról van szó, hogy hogyha nem szállították ki megfelelően az árut, ugye akkor mi, történj, eh, mi történjen, eh, bizonyos tagállamokban már van lehetőség ennek kezelésére, eh, vagy pedig úgy azt mondjuk, hogy ez a, a teljes harmonizáció területébe kell, hogy, kell, hogy essen. Nyilván ezen is látszik, hogy ez sok minden lehetséges, de sok, azért további sok területen azt döntöttük el, hogy egységesítünk, teljes mértékben egységesítünk, vagy pedig azt akarjuk, hogy a tagállamok a saját maguk megközelítését alkalmazzák, akkor viszont a mai szinten maradunk. Tehát a 26-os cikknél a hierarchiánál problémáink vannak, de lehet, hogy kompromisszumra tudunk itt is jutni. Itt arról van szó, hogy a különböző jogorvoslatoknak milyen hierarchiája van, azt hiszem, hogy itt a többségnek az a véleménye, hogy olyan megoldást kell találnunk, ami a mai joggyakorlaton alapszik, tehát egy olyan kompromisszumra lesz itt valószínűleg lehetőség, ami a, a minimális harmonizációt veszi figyelembe, de a, úgy tűnik, hogy ennek itt lehet többsége. És a 28-as cikk ben pedig meglehetősen nagy mennyiségű módosítással találkozunk. Ez nem csak azért van, mert az egyes tagállamokban eltérőek a, bizonyítási kényszerek, de hogyha a teljes harmonizáció alapján állunk, és ezt egyébként a módosítók is alátámasztják, akkor elfogadhat, hogy elképzelhető lenne, hogy három éves elévülés és egy éves visszafordítási időt határozzunk meg. Hogyha azonban megnézzük a módosítókat, akkor valószínűleg azok, akik teljes harmonizációt szeretnének, ez egy elképzelhető megoldás lenne. Jelenleg ott tartunk, hogy nem akarjuk semmilyen tagállamban sem csökkenteni a fogyasztóvédelmi szinteket, de ebben a Finországban és más tagállamokban adott esetben ez azt jelenteni, hogy csökkentjük a, a, a fogyasztóvédelmi szinteket. Németországban ez nem így van, mert például a, az építkezési, az építési szolgáltatások esetében külön van szabályozva 5 éves a, a garancia időszak, és ott ezekre az elemekre egyelőre nem is hivatkozunk. Ennek ellenére az irányelvben a módosító idítványok nagy részében látszik, hogy azok, akik minimum harmonizációt akarnak, azok nem szeretnék, hogyha bármelyik országban is csökkenne a fogyasztóvédelem szintje, sokkal inkább növelni akarják. Ezt egyébként mi el tudjuk fogadni, de majd 23-án ezt akkor a Shadow árnyékeladók ülésen ezt majd meg fogjuk beszélni. A tanácsnak, a tanácsnak folytatott fidák egyébként azt hiszem, hogy pozitívan haladnak. A kollégák, akik szavaztak már korábban erről, úgy tűnik, hogy ugye 23-án, aztán majd december 1 és 7-én találkozunk Sajnos azonban volt egy pont, ami némi aggodalomra ad okot. Eredetileg 20, november 24-én délután akartunk volna találkozni, és azt is gondolom, hogy sok időre lesz szükség, hogy megállapodjunk, de a titkárság azt kérte tőlem, hogy ezt az ezt a, a, az egységes piaci ö, szabály, szabályzásnak szálljuk, és ne ennek a témának persze az is fontos, és nyilván nekem, nekem is nagyon fontos, de ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy erre az időre szükség lett volna, és azért érdekelne is, hogy a többi kollégáim, mit gondol, kollégám mit gondol erről, hogy ezt a 24. időt időpontot 23-ára akkor tegyük át, hiszen azért a kollégák és koordinátorok adott esetben, tehát lehet, hogy nem, tehát hogy ők is megértik a helyzetemet. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, köszönöm szépen, és örülök a vitának. Azt javasolnám, hogy nézzük meg az ütemtervet részletesen, de majd ezt szűkebb körbe tesszük meg, hiszen nincs arra szükség, hogy itt széles körben tárgyaljuk. Ami pedig a jelentést illeti, úgy gondolom, hogy a 19-23. oldalon található táblázat eléggé hasznos, hiszen rámutat arra, hogy milyen lépéseket tervezünk, illetve a jogi bizottsági jelentést is tartalmazza. Érdekes lenne megnézni véleményem szerint, hogy a különböző árnyék jelentéstevők mennyiben tudják kiegészíteni ezt a táblázatot, hiszen ez is előre vihet bennünket, és a nehézségeket föltárhatja. Elnökként ugye megpróbáltam követni ezt a vitát. Most pedig az jelentéstevőket fogjuk meghallgatni, eh, nyílt vita keretében, először is Gephárt asszony, aztán Rosfor úr, nem is tudom, hogy a, zöld, hogy a zöldek nevében kére valaki szót, hiszen Turmes úr nincsen itt, Bilen úr azonban itt van, üdvözlöm Trante Filitis urat is. Tehát azt hiszem, hogy meghallgathatjuk a jelenlévő árnyékjelentéstöveket, aztán a bizottság jelenlevő tagjait is meghallgatjuk. Először Gebhardt asszony a szó tehát. Köszönöm, elnök úr. Én sem a zöldek nevében beszélek, úgy, ahogy a kollégám sem szeretnék azért arra emlékeztetni, hogy, hogy az említett kolléganő elmondta, hogy egy fontos esemény miatt nem tud jelen lenni. Nem beszélnek a különböző tanulmányokról részleteiben. Sokkal inkább szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az előttem szóló elmondott. E, a tartalomról érdemes beszélni, nem érdemes kerülgetni a forrókását és hogyha az időtervünket be akarjuk tartani, amely egyébként nagyon szűkös, akkor valóban itt az ideje, hogy beszéljünk erről. Ezért most nem is a tanulmányokról szó, tennék megjegyzéseket, hanem én, amit a frakcióm módosítóként benyújtott, azt szeretném megvilágítani, és hogy mi áll mögötte. Először is, világ, tehát elejétől kezdve világos volt, hogy nem akarunk teljes mértékű harmonizációt, mint ahogy azt a bizottság javasolta, hanem vegyes megközelítést alkalmaznánk. Azonban a négyes cikkre mi beadtunk egy módosítót vita alapként, és ami az összes módosító szempontjából minimális harmonizációt jelentene, hogy világosra tegyük, hogy mi az, ami az európai polgárok számára minimumként adott kell, hogy legyen, és hogy lássuk, hogy milyen irányba megyünk. És azért is, mert a frakciónkban még eh, vitáznunk kell arról, hogy hol tudunk esetleg elfogadni teljes mértékű harmonizációt. És ez pedig bizonyára nem megy olyan nem megy el olyan messzire, ahogy azt eh, Schwab úr javasolta a frakciójában, vagy akár a bizottság. Nekünk, szociáldemokratáknak és demokratáknak arról van, nekünk az a fontos, hogy milyen fogyasztóvédelmi jogok vannak benne ebben az irányelvben, és ez az első pont, ahol nem értünk egyet. Ugyanis ez egy fogyasztóvédelmi irányelv. És hogyha egy irányelv, mert úgy hívnak, hogy fogyasztóvédelmi irányelv, akkor fogyasztóvédelmnek kell benne lennie. Tehát a belső piacról itt nem igazán kellene beszélni, hiszen akkor a irányelv nevében is a belső piacnak tükröződnie kellene és mi itt nem próbálhatjuk meg, vagy nem akarhatjuk úgymond hülyének nézni a, az európai polgárokat, és gyakorlatilag a fogyasztóvédelem helyett más célokat rak, berakni az irányelvbe. A módosító indítványainkkal azt szeretnénk elérni, hogy kipővítsük fogyasztóvédelmi jogokkal a jelenlegi joganyagot, és a teljes harmonizáció nem történhet meg már a holnapra, ez csak lépésről lépésre történhet meg. Ez az, amit mi parlamentként az elmúlt húsz évben is egyébként mindig követtünk, az Európai Bizottság is, hogy lépésről lépésre közelítsünk. Szeretnék tehát arra felhívni a figyelmet, hogy világosítani, hogy azok az, azokat az dokumentumokat, anyagokat, amelyek megkaptam kkv ktől ezekben is az olvasható, hogy nekik az a fontos, hogy a, a szerződések jogát ne változtassák meg teljes mértékben egyik napra a másikra, mert ők sem fognak tudni kiigazodni. Tehát nem csak a fogyasztókról van szó, hanem a kis és középvállalkozásokról is. Ők is szeretnék, hogy a meglévő joganyagot védjék valamilyen szempontjából, és ne az legyen, hogy hirtelen mindent dobhatnak ki a kukába, és újra kezdhetik. És ez pedig sajnos szembe megy a bizottság, illetve Schwab úr javaslataival. Az egyes fejezetekről. Egyes fejezet. Ez az a fejezet, ahol mi frakcióként teljes mértékű harmonizációt el tudnánk képzelni, mert valóban annak azért van értelme, hogy ugyanazok legyenek a definíciók mindenhol, hogy ugye mi az a mi a, a fogyasztó, az áru, az üzle, vagy vállalkozás definíciója, stb. stb. stb. Ezek, ezeket tényleg egységesíteni kell a jog bizonytalanság elkerülése érdekében. És az említett professzorok tanulmányai pedig rámutattak arra, hogy a, ebben az esetben a tagállamoknak ugyan nem lenne kötelező átvenni ezeket az előírásokat, de mindenképpen lenne értelme. Ez pedig egybe hangzik azokkal a javaslatokkal, amelyeket én tettem. A további javaslat, javaslatunk ebben a fejezetben, és amelyet hiányolunk az Európai Bizottság javaslatában, hogy nem igazán vannak jövőre mutató elképzelések, új technológiák, digitális termékek, ezek nem szerepelnek a szövegben. Úgy tudik, hogy elfelejtették, hogy teljesen újfajta termékek is piacon vannak, amelyekkel foglalkozni kell. Különösen olyan területen egyébként, ahol eddig még a tagállamokban kevés szabályozás van, éppen itt lett volna lehetőségünk arra, hogy eh, közös jogot alkossunk, és hogy minden egyes tagállamban ugyanazt alkalmazzuk, mert akkor mert itt, ott nem rúgnánk fel egy már meglévő rendszert, hanem egy nem meglévő rendszer helyébe tennénk valamit. Ezt a lehetőséget pedig a bizottság nem használta ki, és ezért szeretnénk ezen a területen előrelépést elérni. Természetesen ez igaz az áruk definíciójára is, és a digitális termékeket is szeretnénk ide belevenni, azért, hogy például a szoftverkereskedelem is beletartozzon ebbe az irányelvbe, illetve az a, a, a vételi jog hatáját is terjesszük ide. Mert ugye sok esetben, ha az interneten veszek egy szoftvert, azt hiszem, hogy egy német cégnél vásárolom ezt, és látom ám, hogy amikor levonják a pénzt, hogy, hogy külföldi utalás díját is levonják, azért, mert nem egy német cégtől vettem, úgymond, hanem, hanem csak a felső, tehát csak a közvetítő volt német, de mondjuk Nagy-Britanniában van a, a partner, akitől vettem a szoftvert. Tehát ezt is azért figyelembe kell venni. A négyes szikről nem beszélnék még egyszer. Kettes fejezet. A, a fogyasztók tájékoztatása. Kicsit szkeptikusak vagyunk, a kettes és a hármas fejezet összeolvasztásával kapcsolatban, mert a kettes fejezet nem csak a távollevők között kötött szerződésekről kellene, hogy szóljon. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem lehet itt lekorlátozni, és a fogyasztóvédelem jog egy részét kivenni a közösségi szabályozásból azáltal, hogy a kettes hármas fejezetet össze, összehozzuk. Ez problematikus. Ötös cikk. Tájékoztatási kötelezettségek itt is azt támogatjuk, hogy minél inkább közös tájékoztatási kötelezettséget vezessünk be, tehát a közös elemeket használjuk ki, anélkül, hogy az egyes tagállamoknál ne csökkentsük, vagy hogy csökkentsük a rugalmasságot, és hogy bizonyos tagállamokban, hogyha saját, van lehetőség a saját jogszabályok hozatalára, akkor ezt ne korlátozzuk. elállási, elállási jog, itt szeretnénk világosabb egy, egy konkrét javulást elérni ebben a fejezetben, mert nem le, lehet csak arról szó, hogy ez maga az eljárás tehát, hogy elállási joggal élhet valaki, hanem arról is, hogy milyen tartalom, tartalommal van ez az elállás. Tehát költségek, határidők, amelyek ezzel kapcsolatosak, azokat is szabályozni kell. Ezeket nem lehet úgy hagyni, ahogy ezek jelenleg vannak. Tehát az esetben, hogyha panaszt nyújtanak be, vagy, vagy vagy különböző ilyen eljárásokat, reklamációs eljárásokat, akkor annak is, eh, annak is lehetségesnek kell lennie. És a bizonyítás terhe nem a fogyasztót terheli, például Németországban sem, hanem, hanem a, az, érték, az eladót. Hármas fejezet, ez az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekről szóló irányelv, itt számos technikai dolgot szabályoznak, hát gondoltuk, hogy hogyan is közelítsük ezt meg. Beadtunk módosító indítványokat, amelyek a minimális harmonizáció alapján állnak, és hát meglátjuk, hogy hogyan is tudunk ennek mentén tovább haladni. Ugyanakkor, és ami különösen aggasztott, hogy számos esetben a teljes harmonizáció konzekvenciái nem beláthatóak. Egyszerűen azért, mert a szerződéses a szerződések jogába túlságosan beavatkozunk az egyes tagállamokba, és nem tudom, hogy milyen konzekvenciákkal járhat ez a 27 tagállamban. Tehát én, én még azt sem tudom megnézni, hogy csak a német jogban milyen konzekvenciákkal fog ez járni, és éppen ezért nagyon óvatos lennék ezekben a kérdésekben. Hogy lerövidítsem, négyes fejezet, egyéb fogyasztóvédelmi jogok, a adásvételi szerződések esetében. Itt a teljes harmonizáció számunkra kizárt, kizárható. Az egyes tagállamokban a magánjog túlságosan eltérő, és egyszerűen nem lehet őket egyik napra a másikra egységesíteni. Ami nekünk fontos, az az, hogy szabadon választható legyen a fizetőeszköz, mégpedig úgy, hogy ennek ne legyenek pótolagos költségei, illetve hogy a fogyasztó a visszatérítés formáját is kiválaszthassa. Ezen is még dolgoznunk kell ezen a területen. Ötös fejezet, ha egyáltalán ide vonatkozóan mi illetékesek vagyunk, ugye különböző szerződéses klauzulák, nem hiszem egyébként, itt is a teljes harmonizáció ki van zárva, de azért az a benyomásom, hogy általánosságban véve a bizottságunk véleménye egységes, itt nem fogunk fitázni, legalábbis ezen a területen nem fogunk fitázni, ugye a hatos fejezet, általános meghatározások, világos, hogy a komitológiai eljárás nem elfogadható. Nem szeretnénk tehát, hogy a kettes és a hármas melléklet egyedül a bizottság által megváltoztatható legyen, hiszen itt túlságosan fontos fogyasztó jogok forognak kockán, és nem szeretném azt, hogy az Európai Parlament helyett más döntsön. Tehát ez lett volna a kb. 121 módosító indítvány áttekintése, amelyet a frakció nevében én beadtam. Voltak egyébként mások is a frakciómból, akik hát, ugyanezt az álláspontot képviselik, Úgyhogy összefoglalva, mi azt gondoljuk, hogy a minimális harmonizáció megközelítése, ahogy azt eddig alkalmazták, a megfelelő megközelítés volt, nem csak azért, mert a fogyasztókat az egyes tagállamokban különböző módon tudták védeni, és hogy ezt nem lehet egy kalap alá venni, hanem azért is, mert Mindezt a KKV-k jogainak figyelembevételével tették, különösen azoknak a figyelembevételével, akik nem, nem voltak abban a helyzetben, hogy a folyamatos szerződés és jog, jogváltoztatásokat figyelembe vegyék, hiszen most nekik lesz, vagy lenne a pontosan a legnagyobb problémájuk a KKV-knak azzal, hogy a szerződéses jog módosításával mindent ki kellene dobni a szemétkukába, és újra tájékozódni. Nyilván sokkal egyszerűbben lehet mozogni az Európai Unión belül, hogyha már tudják, hogy mik a jogszabályok. Ezt szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen egyértelműen fogalmazott, és köszönjük szépen a jogi bizottságra vonatkozó javaslatokat is. Tisztelt kollégák, sürget bennünket az idő, hiszen 10.30-kor jön a ön Tajáni úr, és az árnyékjelentéstevőket meg kell hallgatnunk, hiszen jó lenne mindenkinek a véleményét érvényesíteni. Öt árnyékjelentéstevőnk van, nekik szeretnék időt adni, de minél többet beszélnek, annál kevesebb idő marad Rojtovasszonynak, Szuliónak és másoknak, akik még szeretnének hozzászólni ehhez a vitához. Ezért azt kérem az árnyékjelentéstevőktől, hogy próbáljanak röviden fogalmazni. Először is Rosfor úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok a lehető legrövidebben szólni. Azzal kezdeném talán, hogy néhány megjegyzést tegyek Owens és Rice professzorok jelentéséről, mert ugye András is ezzel kezdte. A 19-től a 22. oldalig, amely nek az az előnye, hogy összegez, és visszatér arra a témára, ami körül már a kezdetek óta forgunk. Evelyn is erre utalt, hogy mindig erről beszélünk, minimális harmonizáció vagy maximális harmonizáció. Végül is, ha elolvassuk ezt, ezt a jelentést a két professzor tollából, nagyon jól láthatjuk, hogy a Schwab és a Wallis jelentések között ugye a maximumnál több a sváb jelentés, a valizban kevesebb. Hát én egy kicsit a kettő között vagyok, gyakorta közelebb állok ahhoz, amit Diana Wallace tett, eh, ahol eh, a maximális harmonizációs tereteket csökkentette, de ugyanakkor megpróbálta megőrizni ott őket, ahol ezeket meg is kell őrizni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy lassacskán olyan helyzetbe kerülünk, ahol a vegyes harmonizáció, amelyben pillanatilag eh, találjuk magunkat, csak ott maximális, ahol tényleg előnye, előnyünk származik ebből, ami nyilván egyáltalán nem rossz. Persze a maximális megközelítés előnye az, hogy még lehetővé teszi a további ipari piaci fejlődést, bocsánat, anélkül, hogy csökkenteni a fogyasztó jogokat. Nagyon fontos ez a terület is. Meg kell győznünk magunkat arról, hogy nincs ellentét a fogyasztóvédelem fenntartása, illetve a gazdasági dinamizmus között. Meg kell győzni magunkat erről. Talán végül is hazámban kevésbé komplikált a helyzet ebből a szempontból, mert az Európai Unióban végül is Franciaország olyan ország, amely egyrészt igen magas fogyasztóvédelemmel rendelkezik, és ugyanakkor eléggé dinamikus is a fogyasztás. Úgyhogy előfordul az is, hogy ö, szomszédaink azzal ö, vádolnak minket, hogy túlságosan ö, a fogyasztás ö, ö, fontos ö, számunkra, nem annyira a növekedési tényezők. De Pont ezt akarnám elmondani, hogy Franciaországban azt tudtuk bebizonyítani, hogy lehet olyan országról beszélni, ahol egyrészt dinamikus az növekedés, és ugyanakkor a fogyasztóvédelem is magas szintű. Végül is védeni kell a fogyasztókat, ha vásárolnak, és meg is kell őket nyugtatni. Valahol a közgazdász beszél belőlem ahol a fogyasztók késedelemben vannak, a fogyasztók sokat vásárolhatnak anélkül, hogy igen magas a bizalmuk, mert szükségük van először is, hogy megtalálják azt az életszínfonalat, amelyel rendelkeznek a szomszédaik, ők viszont nem bizonyos történelmi okok miatt. Más országokban ez sokkal nehezebb. Látjuk például a numerikus, a digitális területeken például, hogy a fogyasztók, ahogy e felé irányulnak, nem független attól, hogy milyen szintű bizalommal rendelkeznek. Például ott vannak bizonyos piacok, amelyek hát liberalizáltak. Franciaországban ott van az elektromos áram példája, mert a fogyasztók haboznak, hogy honnan vásároljanak, addig, amíg nincs garanciájuk és bizonyosságuk a bizalom vonatkozásában. 95%-uk maradt az annál a szolgáltatónál, ahol volt korábban. Nos, elnök úr, nem akarok olyan módosító indítványokról beszélni, amelyeket én adtam be, vagy pedig az infrakciómból adtak be kollégák. Tudjuk, hogy 1600 módosító indítvány van összesen. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy jövő héten kedden kezdjük a munkát a kompromisszumos módosítanítványokról, a négyes fejezetről, amelyet az előadó javasolt. El kell mondanom, hogy ez nagyon jó alap. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben megegyezünk majd, de szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért a munkáért, amit eddig végzett a kompromisszumok terén, és majd meglátjuk, hogy meddig mehetünk. De hát még lesz erről szó, és Andreas eh, talán nem véletlenül a négyes fejezettel kezdte, de lesznek majd olyan fejezetek, amelyek eh, vagy a minimális, eh, maximális harmonizációs vonatkozásában meglátjuk, hogy mi lesz, hallottuk, hogy Emblin mit mondott, ami engem illet, én azért, ha lehet, meg szeretném védeni és menteni a maximális harmonizációt, például a szállítás, a kockázatok át vállalása terén. Ami a négyes fejezetet illeti, talán a 26-os a stratégiai jellegű, amely, ha nem megfelelésről van szó, rendelkezik. Itt nyilván maximális harmonizációra van szükség és ugye vannak még más területek is, de ezt majd megvitatjuk az eladóval, ahol nem támogatom a hierarchiát a visszatérítések terén, ha nem megfelelésről van szó, nem akarok itt most részletekbe menni ebbe a témába, de még azt is gondolom, hogy ha ezt megkérdőjelezzük, akkor eléggé nagy problémát jelentene ez a fogyasztóvédelem megkérdőjelezése terén. Ezzel szemben támogatom a kettes fejezet hármasba való befoglalását. Azt szeretném, ha az irányelv a lehető legmesszebb menne egy kisebb területen, mint hogyha felületesen rendelkezne nagy területeken. És hogyha a kettes-hármas fejezetet összege, összevonjuk, akkor arra a területre koncentrálunk, ami a távértékesítés, a nem üzlethelyiségben történt értékesítés, aminek a célja a belső piac javítása. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha a szerződés előtti információk vonatkozásában kevesebb területről fog koncentrálnánk, ugye az üzlethelyiségben való értékesítése hatája eső termékek más kategóriába tartoznak. Sokkal stratégiai jellegű ö, lenne az eljárás, hogyha előre tudnánk lépni azon a területen, ahol a leginkább szükségünk ö, van rá, például az új ö, kereskedelmi értékesítési formák, a távértékesítés. Ezért meg kell ezeket mind vitatnunk, és ha jól értettem, a kompromisszumokkal kezdjük, és nagyon várom már, hogy ezt az elsőt legalább megtaláljuk a kompromisszumos a módosítók között. Köszönöm. Igen, egyetértek veled, és köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Rula asszony, aztán Törmesz nem vagyok fölkészülve a hozzászóláshoz, nem kaptam információt arra, hogy szólnom kell. Igen, egy nagyon aktív árnyék jelentéstevőről van szó, hogyha ő nem tud hozzászólni, akkor Billen úr él szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az irányelv egy rendkívül bonyolult és összetett dokumentum. A fogyasztók védelme a tét, és ezért bizony érzelmekkel viszonyulunk az anyaghoz. Mint egy 1600 módosító javaslatot nyújtottunk, nyújtottak be, és ez jól példázza, hogy az Európai Bizottság szövegével mennyire vagyunk elégedettek. A módosítók számát illetően fölmerül a kérdés, hogy ezeket a különbségeket ki lehet-e iktatni. Természetesen a módosítók fordítása eddig még nem lett kész, ezért nagyon nehéz elemezni ezt a szöveget, nem tudunk részletekbe menő elemzést készíteni, és ezért tovább együtt kell majd működnünk az árnyék jelentéstevőkkel. Azonban a legfontosabb dolgokra ki szeretnék térni. Ami az irányelv formáját illeti, a kettes és hármas fejezet összevonása, illetve az ötös cikk törlése, az általános információs követelmények, kettőt tartalmaz ez. Tehát ezek a változtatások azt jelentenék, hogy az irányelv horizontális aspektusa elveszne. Ami a harmonizációt illeti, a konzervatívok frakciója pragmatikus megközelítést szeretne, tehát egy vegyes harmonizációt sokszor említettük már, elemezni kell az egyes cikkeket lépésről lépésre, egyesével, legalábbis a legfontosabbakat, és akkor látjuk majd, hogy hol lehet maximális harmonizációt elérni, és hol vannak olyan területek, amelyekben nem tudunk megegyezni. És akkor ott minimális védelmi szintet határozhatunk meg. Ami az egyes cikkeket, az egyes fejezeteket illeti, a 26-os, a 28-as cikke a, a negyedik fejezetben. Nos, ezek azok, amelyek a legproblémásabbak. Például a 26-os cikk kapcsán nem fogadhatjuk el az Európai Bizottság javaslatát, hiszen ez a jelenlegi védelmi szint tehát alacsonyabbra helyezné. például a visszatérítések kapcsán. A módosítók megváltoztatják az irányelvet, és remélem, hogy sikerül majd ezekben megállapodásra jutni. Ami a 28-as cikket illeti, módosító javaslatot nyújtottam be ehhez a cikkhez. Szeretnénk hat évre hosszabbítani a megadott időszakot, a két év az nem elegendő, különösen nem bizonyosabb, össz, bizonyos összetettebb termékek esetében. Például a gépjármű gumik tekintetében, illetve az alkatrészek esetében. Lehet, hogy kiiktathatnánk a módosításokkal az alacsony minőségű alkatrészek érték, értékesítésének gyakorlatát. A 28.5-ös cikkelyben szintén bővíteni kellene a 6 hónapot, hiszen 6 hónap után most a fogyasztónak kell a hiányosságot bizonyítania. Ez pedig a fogyasztónak nem előnyös, és a hat hónapos garanciás időt nem tartják tiszteletben. Természetesen tudjuk, hogy nincs, tudom, hogy nincs sok idő, mégis egy-két fontos megjegyzést kívántam tenni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ezek nagyon hasznosak voltak. A kettes, hármas fejezet összevonása mindenképpen egy olyan kérdés, amelyről beszélnünk kell, hiszen egy bonyolult, összetett szövegről van szó. Nem tudom, hogy a jelent, jelentéstevő hallgatta-e a hozzászólást, illetve azt, amit mondtam, de nem baj. Uh, Trantafilitis úré a szó. Εμείς κύριε Πρόεδρε αυτό το οποίο επιδιώκουμε βγαίνει μέσα από τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Köszönöm szépen, elnök úr. Öt alapvető gondolatot szeretnék megosztani a tisztelt hallgatósággal. Az első a termékinformáció. Az árakra összpontosítottunk, és rendkívül fontos a fogyasztó számára az, hogy az utolsó, a legutolsó árat ismerje, tehát azt az árat, ami, ami már tartalmazza a kiegészítéseket is. Ami az elálláshoz való jogot illeti, itt azt javasoljuk, hogy ezt az időszakot növelni kellene, és ez megfelelne annak az időszaknak, amelyen rendelkezik a kereskedő abban az esetben, hogyha ki kell cserélni a terméket nem megfelelés miatt. Hogyha a kereskedő nem kap megfelelő információt a termék visszatérítéséhez, akkor mindenképpen meg kell győződni arról, hogy korlátlan ez az időszak. A termék visszaküldése jog, és az ettől eltérő kötelezettségek tekintetében a kereskedőt terhelik ezek. Harmadsorban, ami a fogyasztó jogait illeti, a termékcsere, abban az esetben, hogyha nem felel meg a leírásnak a, te, a termék, akkor a fogyasztó választja meg, hogy milyen módon küldje vissza, vagy cserélje ki a terméket. A kereskedőnek nincs joga arra, hogy megtagadja a termék cseréjét. A terméknek a termék eleget kell, hogy tegyen a szerződésnek, szükség van arra is, hogy meghatározzuk, mit jelent az, hogy nem felel meg a leírásnak egy termék. Azért, hogy a fogyasztó elállhasson a szerződéstől ezekben az esetekben. Ami a szolgáltatásokat illeti, ezen a területen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 ami a két éves jogi kötelezettségeket illeti, itt küszöböt szeretnénk kérni. A tagállamoknak eleget kell tenni egy, az intézkedéseknek. Elnök félbeszakítja a hozzászólót. Nekünk is nagyon fontos, hogy értsük egymást, mondja az elnök, ezért kérem ne olvassák fel ilyen tempóban a szövegeket. Lassan a vita végéhez érünk. Schwab urat mindenképpen meg kell hallgatnunk, illetve a tanács és a bizottság véleményét is, hogyha ismét hozzá kívánok szólni a vitához. Most és Rojtova asszony vannak a listámon, nem tudom, hogy kére még valaki szót. De Krips asszony is, és Kajcmen úr is. Nos, Mindenkit arra kérek, hogy maximum két percben szóljon hozzá. Tehát maximum két perc. Dan úr pedig elindítja majd az órát, így mindenki odafigyelhet az időre. Rojta asszonyi a szó először. Köszönöm szépen, üdvözlöm a teljes harmonizációt tartalomra vonatkozó megállapodást. Én főleg a digitális tartalommal kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni. Szerintem nagyon fontos, hogy átlátható információt kapjunk az elektronikus termékek interoperabilitására vonatkozóan. Tudnunk kell, hogy a szoftver szinkronizálható-e a Windows-zal, illetve a Windows XP-vel. Nincs elegendő idő arra, hogy érvekkel alátámasztam ezt a megállapításomat. A következő megállapítás. A csere, cserével kapcsolatos kötelezettségek, illetve az alkatrészek cseréjével kapcsolatos kötelezettségek. Nos, itt nem csak a kereskedők, hanem a gyártók felelősségét is hangsúlyozni kell, mint ahogy azt például a játék irányelv kapcsán tettük. Ami a javak definícióját illeti, a digitális termékeket ö, is meg kell határozni, definiálni kell, ugyanúgy, mint azokat a termékeket, amelyeket az internetről töltünk le. Nagyon sajnálom, hogy nincs több időm, a méltányos kereskedelemmel kapcsolatos termékekről még beszéltem volna, de hát eh, ahogyan önök is tudják, 60 módosító javaslatot nyújtottam be. Köszönöm szépen az a jelentéstevőnek a munkáját, készen állok a kompromisszumra. Igen, mondja az elnök, köszönöm szépen, hogy betartotta az időt. Eh, Zsuvá úr, Zsuván úr nincs kész arra, hogy hozzászóljon, vagy mégis? Akkor megadjuk neki a szót. Két, péld, két percben tökéletesen kész vagyok 1600 módosítóról beszélni, persze. Elnök úr. Ideális esetben maximálisan harmonizálni kellene mindent, ugyanis ez elősegíteni a belső piac működését, mégpedig olyan fogyasztóvédelmi szinttel, amely a legmagasabb szintű az olyan államokban, amelyek védik a fogyasztókat. Tehát ez a legjobb eset. A kérdés az, hogy hol legyen minimális harmonizáció és maximális harmonizáció. Ha minimálisra kérdezünk rá, akkor meg szeretném kérdezni, hogy mit csinálunk az elkövetkezendő 5-10-20 évben. Öm, azon államok felé fordulunk, ahol minimális harmonizációt hagytunk meg, megváltoztatjuk a fogyasztók jogait, javítjuk, mégpedig úgy, hogy néhány év múlva maximálisan harmonizálhassunk, mégpedig olyan védelmi szint megállapításával, ami optimális. Tehát három megjegyzésem lenne három témához, az 1600 módosítóval. Franciaországban van egy közmondás, ami azt jelenti, hogy a bőség nem zavar, de hát nyilván, ha ilyen bőség van, azért kicsit komplikáltá teszi a vitát. Úgyhogy a másik a késlekedésre vonatkozóan. Úgy tűnik számomra, hogy kell valami fehér időszakot megőrizni azon szerződések esetében, amelyek mondjuk nem otthon köttettek, Ez különösen igaz a különösen ö, ö, nehéz helyzetben levő fogyasztók esetében. Nos, a 12-es, 99-es módosítók esetében szerintem meg tudunk egyezni. Vannak olyanok, akiknek a második rész esetleg problémát okozott, okoztak, aztán van egy olyan téma, ami annyira összetett, hogy talán erre nem térnék ki, de igen, gyorsan szeretnék beszélni. Olyan kézművesekről beszélnék, akik például, ö, mit tudom én, ö, igény szerint gyártanak valamit. Ott van például az asztalos esete, ö, aki saját maga ö, állít elő egy asztalt vagy egy széket, amit az ember valamilyen különleges igényeknek megfelelően készített. Felszeretném tehát hívni a figyelmet a piac ilyen ö, szegmensére is. Elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm. Uh, köszönöm szépen, ezek is nagyon fontos megjegyzések voltak. Vannak a úré a szó következőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, úgy gondolom, hogy András Schwab jelentéstevő, de az árnyék jelentéstevők is egyértelműen meghatározták a politikai cselekvési területünket. Mivel szorít az idő, ezért nem fogom ezt ismét kibontani. Szeretném azonban fölhívni a figyelmet a 13-as, 24-es módosító javaslatokra, a 13-as és 62-esre. Hiszen a minimális és maximális harmonizáció kapcsolata fogalmazódik itt meg, elég egyértelműen. Azt hiszem, hogy Gebhardt asszony azt kérte tőlünk, lássuk, az a feladatunk, hogy a fogyasztók jogait védjük, tehát nem ülhetünk ölbetett kézzel, ez a politikai üzenet ahol maximális harmonizációt is elérhetünk, ott ez kell, hogy legyen a célunk. És ezt figyelembe véve a 13-24-es módosító javaslatok a olyan termékekkel foglalkoznak, mint például a bútorok, 1362-es esetében maximális harmonizációt tűztünk ki célul. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen ö, szorosan ö, követte az időkereteket. Szüli asszonyi a szó. Köszönöm, elnök úr. Jó, gyors leszek. Szeretnék gratulálni Andreasnak munkájához. Sikerült alkalmazkodnia az idők során, és odafigyelt mindenkire. Most konkrétan arra térnék rá, hogy vannak olyan módosítványok, amelyeket kollégáimmal együtt beadtunk, hogy a fogyasztókat védjük, főleg a fenntartható támogatás választása esetén, mert van nagyon sok idősebb fogyasztónk is, akikre oda szeretnénk figyelni a szállítások terén nagyobb rugalmasságra van szükség, mert úgy gondoljuk, hogy lehet megállapodás a fogyasztó és a szállító között a kisebb termékek vonatkozásában, hogy a háromnapos szállítási határidőt csökkenteni lehessen, ami a határokon átnyúló kereskedelem előtt tornyosuló korlátokat illeti, nem kellene túlterhelnünk országainkat, szerintem ez gazdag választási lehetőséget takar. A fogyasztó számára különböző lehetőségeket kell biztosítani, és ne akarjuk terhelni őket olyan információkkal, amelyek a szerződés megkötése előtti időszakra vonatkoznak, és amelyek nem föltétlenül biztosan szükségesek. Van egy olyan módosítő, amit nem sikerült megtalálnom, a proaktív és felelősségteljes viselkedésről van itt szó a fogyasztóval szemben, hogy a fogyasztónak legyen választási lehetősége, hogy fogyasszon vagy sem, és hogy egy kicsit felelősség teljesebben tegye ezt, ez ugye nem rossz ötlet. Gebhardt asszony, az előbb mondta, hogy meglepetés érte, amikor kifizetett egy számlát, úgy tűnik a nők jobban figyelnek, mert a női kollégák közül beadtunk egy olyan anyagot, ami a teljes rendelés áttekintésére vonatkozik, mielőtt még fizetnénk. Úgyhogy erre szeretnék utalni. Sajnos lejárt az időm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Betartotta az időkereteket és a hasznos javaslatot is, ugye a kettős klikkelés, nagyon, nagyon hasznos gondolat volt. Lükik asszony. Euh, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon gyorsan szerettem volna köszönetet mondani és gratulálni Andreas Schwab előadónknak euh, ezekért az erőfeszítésekért, amelyeket tett az elmúlt időszakban, és euh, csodátra mértő munkájához, hogy egyrészt sikerült meghallgatnia mindenkit, rendelkezésre állt, türelmes volt, és végül is sikerült megerősíteni a fogyasztók védelmét, és ugyanakkor lehetővé tenni a belső piac gazdasági fejlődését. Mert végül is ez a kettős feladatunk van biztosítani a jobb fogyasztóvédelmet, és minden potenciális lehetőséget biztosítani a belső piac növekedéséhez. Tudjuk, hogy milyen nagy mértékben van erre szükségünk. Ma szeretnék kollégáim nevében, Damiel Ábák nevében is szólni, aki nagyon sokat foglalkozott ezzel a dokumentummal, de sajnos ma nem tudott eljönni, hogy elnézést kér, és az ő üzenetét kellett közvetítenem ebből a szempontból, ami a módosító nyitványokat, illeti, nem akarok visszatérni a már említettekre, ahol nincsen egyetértés közöttünk. A francia delegáció szempontjából tehát kivételt szeretnénk kérni, a, az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések vonatkozásában szeretnénk kötelezettséget bevezetni írásos ö, megerősítés vonatkozásában minden egyes szerződés esetében, amelyet telefonbeszélgetések során kötöttek. Ez fontos, mert itt bizonyos fogyasztók kiszolgáltatottabbak lesznek, akiket fölhív valamilyen szakember telefonon, és nem tudtak ehhez határozottan hozzájárulni. Aztán ott van a védzáradék, a harmadik fejezet végén, amely lehetővé tenni a tagállamok számára. Nyilván előzetes tájékoztatást követően a bizottság és más tagállamok részéről, hogy ilyen vagy olyan területen ö, rendelkezzenek a dokumentum felülvizsgálata terén. Ez a védzáradék ö, a tagállamokat és a fogyasztói szervezeteket is ö, megnyugtatná. Remélem, hogy lesz majd még alkalom más előadókkal is ezt még cserélni. Most ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kreuzmann úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Alapvető kérdésem lenne mind a négy hozzászólóhoz. Hogyha abból indulok ki, amit Gebhardt asszony mondott, hogy ez egy fogyasztóvédelmi irányelv, akkor miért, vagy mikor segít ez a fogyasztóknak akkor, amikor távollevő közötti szerződéseket köt? Azért kérdezem ezt, mert ugye ott teljes harmonizációt akarunk elérni, és ugye minden egyes belső piaci vitánál elmondtuk, hogy vannak kis országok, amelyek szívesen rendelnének online, de csak akkor tennék ezt meg, hogyha biztosak lehetnek abban, hogy megfelelő lesz a rendelés. Tehát itt elsősorban azt hiszem, hogy a távol lévő közötti szerződésekre kellene koncentrálni a belső piac miatt, és az értékesítők miatt, is, vagy, a, vagy a gyártók miatt is, mert a gyártók sem szállítanak akkor, hogyha nem lehetnek abban biztosak, hogy valamilyen fajta védelmet élveznek. Erre kell fókuszálnunk. Minden, minden egyéb az bürokráciát teremt. Mert hogyha tagállamként, tagállamként lehetőséget adok, tehát Európai Unióként lehetőséget adok az egyes tagállamoknak, hogy különböző kivételeket alkalmaznak, akkor ugye a fogyasztónak folyamatosan nézniük kell, hogy éppen hol mi érvényes. És ez nem érdekel a fogyasztóknak. Tehát, hogyha az egyes tagállamokban más alacsony meg és magas védelmi szintek vannak, akkor akkor, akkor ugye a fogyasztóknak nem egy azonos a helyzetük, és akkor folyamatosan arról fogunk vitatkozni, ugye, hogy a tagállamoknak el kell fogadniuk, hogy elfogadják-e, vagy nem fogadják el. Ezért én azt kérek mindenkitől, hogy, hogy gondolkodjanak el azon, hogy az európai belső piacon használ-e a fogyasztóknak az, amit javasolnak, és alapesetben pedig ugye növelni szeretnénk, erősíteni szeretnénk a fogyasztóvédelmet hát az is egyfajta az is egyfajta értékelés, hogy azt mondom, hogy ne menjek túl magasra a fogyasztóvédelemben, hogy ne legyenek túl drágák a termékek. Tehát erre kérném, hogy koncentráljunk arra, ami az európai belső piacra, belső piacon előrelépést eredményez. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Mendez úr nagyon későn jött, de maximum két percet adok először a Kacalszonynak. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek, nem akarok a módosít indítványokról beszélni, de azt szeretném mondani, hogy a fogyasztóvédelem nem protekcionizmus. A protekcionizmus a legnagyobb fenyegetés, ami a fogyasztók előtt állhat. Még egyszer el szeretném mondani, hogy bármit tesznek a tagállamok, továbbra sem szabad elfeledkeznünk a közérdekről, ez pedig a teljes harmonizáció. Itt nem a fogyasztók számára nyújtott előnyök kiegyensúlyozása, mert a gazdasági dinamizmus a fogyasztóvédelemmel együtt jár. Nem arról van itt szó, hogy most melyik tagállam rendelkezik a jobb vagy a legrosszabb szabályokkal. Minden tanulmány azt mutatja, hogy ha nincs harmonizáció, ez nem a fogyasztók érdeke. Ezért támogatni szeretném tényleg azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az előadók tett, hogy konszenzust hozzon létre pragmatikus és gyakorlati célon, gyakorlati alapon. Nyilván a legjobb, amit tehetünk ez, és is figyelmeztetni szeretném a kollégákat, hogy ne vizezzük fel ezt a joga szabályt. Mi az európaiakat kell, hogy képviseljük, a protekcionizmus a legnagyobb veszély. Szeretném, ha támogatnák a kollégák azokat a módosítőnétványaimat, amelyek mind az üzleti vállalkozások, mind a fogyasztók szempontjából csak előnyöket jelenthetnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Mendez úr. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, csak emlékeztetni szeretnék Monti úr 92. oldalon megfogalmazott tanácsára, bár szabályokat kell bevezetnünk, ezt különösen odafigyelve tegyük. Másodszorban támogatnám Fer Kamp kollégám megjegyzéseit, javítanunk kell az európai fogyasztók számára helyzetet. Harmadsorban Andrásnak nagyon sok sikert kívánok, hogy sikerüljön kompromisszumra jutnia ebben az óriási módosító csomagban. Köszönöm szépen. Jó, nagyon köszönöm. Nos, most azt javasolnám, hogy először is sokkal hamarabb kellett volna már üdvözölnöm a tanácsot. A biztos úr meg is érkezett, úgyhogy mindjárt üdvözlöm őt is, csak lezárjuk a vitát. Azt hiszem, Andenhoff urat kellene talán megkérnem, hogy röviden értékelje, hogy mi a helyzet, és aztán visszaadom a szót még egyszer az előttünk szólónak, majd az előadónak, hogy zárja le a témát, és beszéljük meg, hogy hogyan tovább. Először Andelhoff úré a szó, és elnézést, bekapcsolom az órát, hogy emlékeztesek mindenkit arról, hogy csak kettő perce van, parancsoljon. Eh, köszönöm szépen, és köszönöm a szót is, rövid leszek. Eh, hall, tudom, hogy eh, kevés az idő. A tanács szempontjából világos, hogy követjük a parlamenti munkát. Nem tudtam minden módosítót elolvasni, amely előttünk van, de tagállamok részéről mindenképpen nagy figyelemmel követjük az önök munkásságát. Természetesen a törvényhozási partnerként ez fontos. Azt is meg tudták, hogy az elnökség munkája hogyan alakul december 10-én lesz még egy tanácsülés ezzel kapcsolatban, és ott legalábbis egy alapvető véleménycserét szeretnénk majd megszervezni, és ha lehet, akkor egy közös megközelítést találni. Hogyha pedig ez sikerülni fog, az nagyon jó lesz. Természetesen figyelemmel követjük a munkájukat, amit Schwab úr és egyéb képviselők dolgoznak, ezt nagyon értékeljük, és mi is a kompromisszumra törekszünk. Hiszen pontosan tudjuk, hogy erre van szükségünk. Tartalmilag nem sokat tudok hozzátenni, mert ugye még nincsen megegyezés. Ez legkorábban december 10-én lehet majd meg. De nálunk is az a helyzet, mint itt, hogy valamilyen fajta hozzáadott értéket próbálunk keresni, mind a fogyasztó számára, mind a a vállalkozások számára. Ezek nem csak egyszerű szavak a tagállamok részéről, azt gondolom, hogy csomag megoldásban kell gondolkodnunk, ebbe az irányba dolgozunk, és minden egyes fejezetet értékelünk, és ennek az alapján próbálunk kompromisszumot kialakítani. Ennyi lett volna, röviden. Köszönöm szépen! Tudom, hogy nagyon aktívan dolgoznak és kapcsolatban maradnak az eladókkal és az árnyék eladókkal, a koordinátorokkal majd megbeszéljük, ugye mivel mi 9-én találkozunk, önök meg 10-én, hogy az illetékes miniszter van Born valószínűleg itt lesz, és lehet, hogy akkor egy informális megbeszélést vagy találkozást meg tudunk szervezni vele ez ügyben ezt még a koordinátorokkal akkor meg fogjuk vitatni. Petri úrnak adom meg a szót két percben, hogyha ezt meg tudja oldani. Köszönöm szépen. Igen, rövid leszek én is. A bizottság részéről mi is látjuk a kihívást a, szakbizottság és az előadó számára, hogy egy koordinált megközelítést alkalmazzon a számos módosító indítvány tekintetében. Azért szeretném a támogatásunkat kifejezni Rosfor és az egyéb kollégák által elmondottak irányába, miszerint, hogy nem veszítjük szem elől a hozzáadott értéket, amelyet a teljes harmonizáció hozhat ott, ahol ez egyébként hasznos és értem, értel, értelmes. Úgyhogy a, azt gondolom, hogy az előadó valóban a legfontosabb ügyekhez, ügyek esetében szeretné megvalósítani a teljes harmonizációt, és amelyek egyébként a, a fogyasztóvédelmet próbálják erősíteni a bizottsági javaslattal szemben, illetve azzal együtt, Nekünk is ez a fő célunk, és azt hiszem, hogy a parlamentnek is ez a célja az elkövetkező tárgyalások során. Ami a fejezeteket illeti, mi valóban azokat támogatnánk, akik a teljes harmonizációt szeretnék elérni, mivel a négyes fejezet különböző részeiről azt gondoljuk, hogy valóban bizonyos derogációk kellhetnek ide, de a, a különböző kockázat megosztásokat is a teljes harmonizáció alapján kell kezelni. Végül pedig egy kérdés a parlament felé. A parlament ugye történetileg is vezető szerepet tölt be a harmonizációban, az európai érdekek érvényesítésében ezt ne veszítsük el, itt sem a tanács úgy érezzük, hogy jó irányba mozog, és reméljük, hogy a parlament sem veszíti szem elől az európai célokat és a belső piaci célokat emögött. Köszönöm szépen. Köszönöm. Schwab úr, van-e valamilyen záró gondolata? Esetleg összefoglalná az elhangzottakat? 30 másodpercben próbálok megállapodni. Persze nehéz ilyen rövid idő alatt komoly véleményeket megformálni, de azért sok megjegyzést hallottunk, és örülök, hogy alapvetően egyetértünk abban, hogy elsősorban KKV-knak előnyös ez az irányelv. Ugye a nagy, állam, a nagy vállalatok úgyis már minden egyes tagállamban jelen vannak, tehát az ő szempontjukból eh, ez annyira nem eh, fontos Továbbá egyetetek Roberos forral is, tehát fontos, hogy a, a fogyasztóvédelmet minden egyes tagállamban emeljük, ezért remélem, hogy közösen képesek leszünk arra, hogy a 2 3 fejezetet összefésüljük, és meglátjuk, hogy, hogy a viták hogyan alakulnak az árnyék előadókkal. De egy dolgot szeretnék még a digitális termékekkel kapcsolatban mondani, mert azt Gebhardt asszony és egy másik kollega is megemlítette, ugye én azt javasoltam, hogy hogy legyen meghallgatás, de nem volt, lehetőség. Eh, nem volt lehetőség. A módosítókban ezt azért figyelembe vettük, azonban nagyon komoly jogi és szakmai komplexitással bír ez az ügy, és nem vagyok benne biztos, hogy ilyen gyorsan meg tudjuk ezt oldani. Minden, minden esetre várom az egészen kapcsolatos vitákat, és mindenfajta eh, javaslatot, kritikát szívesen fogadok. Köszönöm. Uh, Én is Szeretnék köszöntet mondani a szakbizottság tagjainak. Nagyon sokan kértek szót a vitában. Sajnálom, hogy ilyen kevés idő állt rendelkezésünkre. Remélem, hogy azért sikerült előre vinni a vitát, hiszen kompromisszumot kell valahogy kovácsolnunk. Azt gondolom, hogy a bizottság munkáját illetően, a hatástanulmány kapcsán, illetve a jelentés értékelése kapcsán gyümölcsöző volt a vita. Hogyha megnézzük az összegzését ennek a jelentésnek, az nagyon jó iránymutatást ad. A harmonizáció kapcsán az optimális területeket próbáljuk föltárni, azokat a területeket, amely előre lendíti a határon átnyúló kereskedelmet a fogyasztóvédelem veszélybe sodorása nélkül. Hogyha megállapodásra tudunk jutni olyan területek kapcsán, ahol ezt optimálisnak tartjuk, azt hiszem, hogy ez már jó kiinduló pont lehet a jelentéstevő számára. A kettes és hármas fejezet összevonása kapcsán is remélem, hogy megállapodásra jutunk, hiszen nagyon sokat beszéltünk erről, és ahogyan a jelentéstevő is rámutatott erre, ez alapvetően azt jelenti, hogy a távszerződések, illetve az üzlethelyiségeken kívül kötött szerződésekkel foglalkoznak ezek a fejezetek. Meg kell nézni, hogy valahogy kompromisszumra tudunk-e jutni ezek kapcsán. A táblázat, az összesítés nagyon hasznos volt, hiszen ez az, amely megmutatja, hogy hol értünk egyet a maximális harmonizációban, illetve itt merül fel a minimális harmonizáció kérdése Szerintem ez nem egy nagyon szerencsés kifejezés, hiszen úgy tűnik, mintha csak a minimális jogokkal szeretnénk felruházni a fogyasztókat, pedig ugye az a célunk, hogy ezt a jogosultságot emeljük. Egyetértek a hozzászólókkal, illetve a tanács hozzászólójával, hogy az kell, hogy legyen a feladatunk, a fogyasztók jogait emeljük, a fogyasztóvédelmi szintet magasabbra tegyük. Nagyon remélem, hogy sikerül ebbe az irányba vinni a jelentést, és a bizottság a következő hetekben ilyen irányú lépéseket tesz majd. Minden árnyék jelentéstevőnek, illetve jelentéstevőnek sok-sok szerencsét kívánok ahhoz, hogy ezt sikerüljön megvalósítani. Ha bármiben segítségükre lehetünk, nagyon szívesen hozzájárulunk ennek a sikeréhez. És most pedig térjünk át a Tajani biztos úrral való eszmecserénkre, nagy öröm számomra biztos úr, hogy eljött hozzánk, és a 2010-11-es jogalkotás és munkaprogramról fog szólni. Ön az ipar és vállalkozás politika területével foglalkozik, és úgy tűnik, hogy az stratégiát illetően nagyon érdekes perspektívákat vázolt, illetve a standardizáció kapcsán is közösen kell működnünk, együtt kell működnünk. Nagyon fontos javaslatokat tett a traktorok és a gépjárművek területén. Azt hiszem, hogy a következő 12 hónapban nagy mértékben átfedésben állnak majd a feladataink. Ezért is üdvözlöm Önt itt. Tudom, hogy egy nagyon fontos eseményen séfként lépett föl, kiváló szakács, de ugye ma teljesen másról van szó, át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tizennégy éven keresztül voltam a parlament tagja, és most ismét itthon érzem magam. Nem vagyok annyira jó szakács, de hát a mediterrán étrendet nagyon is támogatjuk, és ez egy fontos kulturális örökség számunkra. Anyanyelvemen fogom folytatni. Signor Presidente, è importante, come lei ricordato che nell'ambito del dialogo strutturato Tisztelt elnök úr, ahogyan ön is mondta, a bizottság, illetve a parlament közötti strukturális vita keretében lehetőségem nyílik arra, hogy a munkaprogramról szóljak, a következő éves munkaprogramról. A gazdasági válság nagy mértékben érintette Európát, mélységesen megrázta, és ez hozzájárult ahhoz, hogy a munkaprogramot megváltoztassuk 2011-re a bizottságban, és a versenyképesség, illetve a gazdasági kihívás összességében reflektorfénybe teszi a bizottsági munkaprogramot a következő években. A 2011-es munkaprogramot illetően. A versenyképesség nem csak fontos terület, amelyel állandóan foglalkozunk, hanem politikai prioritás is. A fontos kezdeményezések bevezetésével az ipar területén, az innováció területén a bizottságnak az a szándéka, hogy fenntartható fejlődést és versenyképességet biztosítson Európa számára. A bizottság által elfogadott dokumentum, amelyet október 28-án szavaztunk meg, egy új megközelítést alkalmaz, amely figyelembe veszi a gazdasági változásokat, a világ gazdasági változásait és az európai gazdasági változásokat is. Ezért az ipart és a vállalkozásokat állítottuk a fejlődés és a növekedés középpontjába, a munkahelyek védelme érdekében. És a banki szolgáltatások is központját képezik a politikai projekteknek, és mindenképpen eredményeket szeretnénk elérni ebben. Nem tudom, hogy mennyiben fontos ez, de a, ez a három ágazat mindenképpen a valós gazdaságot kell, hogy szolgálja. És ez egy olyan célkitűzés, amely benne van a Lisszaboni szerződésben is. Ezért egy olyan piacot kell kialakítanunk, amely a szociális politikát is előre mozdítja. Tehát, tisztelt Schwab úr, ahogyan ön is szólt erről, együtt kell működnünk. Nagyon fontos, hogy megfelelő szerepet adjunk a KKV-knak, és elsődleges szerepet. Ezért stratégiai keretet szeretnénk kialakítani, politikai prioritásokat a versenyképesebb ipar érdekében. Ez az új megközelítés nem csak az egyéni ipari ágazatokat veszi figyelembe, hanem határon átnyúló megközelítést alkalmaz a nyersanyagtól egészen az értékesítés utáni szolgáltatásokat is felöleli. A globalizáció megköveteli, hogy az egységes európai piacon túltekintsünk, és a globális, a világpiac legyen a referenciapontunk. A belső piacon a standardizáció volt az egyik feladatunk. A globalizáció tükrében nagyon fontos, hogy egységesen lépjünk fel azért, hogy versenyképesek lehessünk így közösen. Ezért együttműködésre, összehangolásra van szükség a különböző politikai területeken. Ez nem jelenti azt, hogy a politikák kapcsán a bizottság a tagállami politikákat föl akarja váltani, és kiváltani a szubszidiaritást, nem. További értéket, hozzáadott értéket kívánunk létrehozni, koordinálni kívánjuk ezt a rendszert, és ezzel versenyképesebbé tenni azt. A kommunikációnkban, a közleményünkben, amelyet a parlamentnek is elköltünk, jó pár olyan eszköz szerepel, amely a célunkat megpróbálja megvalósítani. Az egyik a belső piac újra föllendítése, A versenyképességre tettük a hangsúlyt megfelelő hatástanulmányokkal, felvértezve, illetve a jelenlegi jogszabályokat ellenőrizni kell, meg kell nézni, hogy esetleg ezeket módosítani kell. Aztán meg kell vizsgálnunk az európai kormányzást is. A 173-as, a Lisszaboni szerződés 173-as cikkeje értelmében ugye új hatásköreink vannak. Mindannyian úgy érezzük, hogy egy belső, egy erősebb belső piac, egy mélyebb belső piac rendkívül fontos a növekedés és a munkahely teremtés szempontjából. Ezért az Európai Bizottság Barnier biztos úr kezdeményezésére az egységes piaci okmányt elfogadta, ez pedig határon átnyúló intézkedéseket, illetve kezdeményezéseket fog össze különböző portfóliókból. Ennek az a célja, hogy a belső piac hiányosságait pótolja. Tudom, hogy a múlt héten a szakbizottság ezzel a témával foglalkozott meghallgatás keretében, és Barnier biztos úr is részt vett ezen a meghallgatáson. Talán megengedik, hogy most a saját portfóliumban tett intézkedésekre összpontosítsak. Először is a termékfelügyelettel szeretnék foglalkozni. Nos, saját részemről azt mondhatom, hogy folyamatosan tájékoztatni fogom önöket a fejleményekről, illetve a nehézségeinkről is ezen a területen. Célunk az, Célunk az, hogy növeljük a fogyasztóvédelmet, figyelembe vegyük a valós körülményeket, biztonságos termékeket szeretnénk nyújtani az európai fogyasztóknak. A termékek szabad áramlásával foglalkozó csomag része az új jogalkotási keretnek. Egyszerűsíti a bizottság jogi előírásait, a csomag részeként, amely ugye januárban indult útjára, a piac felügyelet definiálódik. Ennek célja az, hogy biztonsági ellenőrzés történjen nem csak az európai termékek területén, hanem a harmadik országokban gyártott termékek esetében is, például a játékokra, illetve a gépekre gondolok. Ebben a kontextusban a bizottság egy javaslaton dolgozik. A 2008 per 768-as irányelv kapcsán ezt a csomagot a következő év elején fogjuk bemutatni. A következő ágazatokra térez ki az elektronikus ágazat, a mérési eszközök, a tűzijátékok, a liftek, megpróbáljuk ezt az új felügyeleti rendszert tényleg megvalósítani, ez azonban napi szinten erőfeszítéseket követel minden érintett féltől. Meggyőződésünk, hogy ha következetes felügyeleti rendszert kívánunk megvalósítani, amely az egész Európai Unióban érvényes, ez nem valósulhat meg akkor, hogyha csak egyes részekre összpontosítunk hosszú távra kell gondolnunk, és megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani annak érdekében, hogy megfelelő ellenőrzési rendszer lépjen életbe, és a tagállamok egymással összhangban következetesen járjanak el. A sporadikus fellépésnek megvannak a maga korlátai. A bizottságnak más problémákra is összpontosítani kell, Például egyenlő versenyhelyzetet kell biztosítani a vállalkozások számára, föl kell lépni a csalás és a hamisítás ellen, illetve nagyon fontos, hogy az információcsere rendszere megfelelően működjen, és következetes legyen. A tagállamok egészen mostanáig rengeteg munkát végeztek ezen a területen, megpróbálták összhangba hozni jogalkotási rendszereiket, és ugyanebbe az irányba haladunk majd a jövőben. Mindezek fényében a leggyengébb fogyasztói ágazatra is összpontosítanunk kell, azaz a gyerekekre. A 2009-es játék irányelv megerősíti a biztonsági szabályokat, és ez különösen a veszélyes anyagokra vonatkozik. Ez az irányelv betiltja a kárciogén anyagok használatát, tehát a rákkeltő anyagok használatát, illetve azon anyagok használatát, amely, amelyek a reprodukció szempontjából is károsak lehetnek. Mint például a nehéz fémek, amelyek allergiát is kiválthatnak. Szeretnék hangsúlyozni valamit, amit már elmondtam. Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő új információkkal rendelkezünk, a technikai fejleményeknek megfelelő információkkal, és a lehető legjobb védelmi szintet biztosítsuk gyermekeink számára. Ez volt a célunk eddig is. És szakértői csoport foglalkozik az egyes speciális területekkel. Azonban bármennyire szigorú a jogalkotás, csak akkor lesz ennek eredménye, hogyha megfelelően megvalósítják ezt a tagállamok, és itt a tagállamoknak nagyon fontos szerepük van. Ahogyan már jó párszor elmondtam, célom az, hogy ezeket az erőfeszítéseket föntartsam, és nyomást gyakoroljak annak érdekében, hogy a kitűzött cél, amely magas szintű védelmet biztosít az összes európai állampolgár számára, illetve a vállalkozások számára, valóban megvalósuljon. Nagyon örülök annak, hogy a parlament is tisztán látja ezeket a körülményeket, és találkozókat szervez annak érdekében, hogy a jövőbeli fejleményeket előre vetíthesse ebben az ágazatban. Ebben a kontextusban az EC védjegynek nagyon fontos szerepe van, hiszen ez a belső piac megfelelő működését biztosítja. Ami az Európai Parlament kérdéseit illeti, az Európai Bizottság elkötelezte magát az EC védjegyel kapcsolatos információs kampány mellett, tájékoztatást kíván nyújtani a gazdaságban, a kereskedelemben résztvevőknek, de különösen a fogyasztóknak elmondtam, illetve beszámoltam már arról, hogy hogyan megy, hogyan folyik ez a kampány, ez egészen 2011-ig folytatódik. Az elemzésünk azt mutatja, hogy ha a jelenlegi EC védjegyrendszert megerősítjük, illetve más ellenőrzést is elvégzünk, más termékellenőrzést, akkor nagyobb eredményeket eh, érhetünk el. Ez termékellenőrzést jelent a határon. Szeretném megismételni, hogy önökkel karöltve nyomon kívánom követni azt, hogy az EC védjegy követelményei megvalósulnak-e, illetve a termékellenőrzést elvégzik-e a tagállamok, így győződhetünk meg arról, hogy a belső piac megfelelően működik. Továbbá most szívesen áttérnék a standardizálás témára. Ezzel kapcsolatban már júniusban volt meghallgatás, és akkor ezt említettük is. Időközben a parlament valóban bebizonyította a politikai intelligenciáját, hiszen egy saját kezdeményezésű jelentést nyújtott be, amely elméletileg a bizottsági javaslat a részben egyezett, és nagyon fontos hozzájárulás volt ez a, a standardizálás kapcsán a bizottsági munkatársaknak, hiszen tudják, hogy az információs és kommunikációs szektort is bele fogjuk ide venni, és jövő áprilisban lesz egy csomag, amelyet bemutatunk. Ez egy rendelet és egy közlemény lesz, és azzal már csak tehát ott egy, egy jogi keret fogja átfogni a jelenlegi három intézkedést. Éppen ezért tehát egy közös jövőbeli elképzeléssel rendelkezik a parlament és a bizottság, akkor amikor egy dinamikus szabályrendszerről beszélünk, nem csak az interoperabilitásról van szó a belső piacon, hanem az innováció támogatásáról is, és így szeretnénk arról gondoskodni, hogy Európa offenzíven tudjon fellépni a globális piacon. Hiszen ugyanakkor arra is készeknek kell lennünk, hogy a szabványainkat exportáljuk, és akkor lehet, a akkor lehet, hogy a vállalkozások éljenek az export lehetőségeikkel. Ugyanakkor, ahogy azt elmondtam a korábbi üléseken is, amely többek között Oroszországgal zajlott, és az ipari miniszterrel is találkoztam. Ott eddig a közösségi normák 25%-át és vettük át, most már az 50% lett, igen, és az a piac is, vagy hát annak a piacnak is ugye az a célja, hogy megnyíljon a mi piacunk előtt, és hogy a közösségi szabványok elfogadása tovább fog folytatódni. Ez nekünk is nagyon fontos, hogy a mi saját szabványunkat máshol is, Latin-Amerikában, Kínában, Indiában alkalmazzák, és ezeken az egyéb piacokon tehát ahol a saját vállalkozásaink, az Európai Uniós vállalkozások is élhettek a globalizáció adta esélyekkel. Ezt már a meghallgatáson is mondtam, illetve kilátásba helyeztem, hogy különböző érzékeny területeken szabvány, szabályokat fogunk kialakítani, például az éhezéssel kapcsolatban is a kérelmezési a kérelmezési eljárást meg kell gyorsítanunk, a környezetvédelmi sztenderdek, széndiokszid kibocsátás mérése, ezeken a területeken kellenek szabványok. A, korlát, a, a korlátozott mozgás képességű személyek is ide tartoznak. A konferencián beszéltünk arról is, hogy hogyan lehetne a szabványosítást végrehajtani, és ez egy nagyon fontos hozzájárulás a, a mozgáskorlátozottak számára. El kell, hogy mondjam, hogy körülbelül az egy tizede az európai polgároknak valamilyen fajta ö, fogyatékossággal él. Tehát az, az európai lakosság egyharmada pedig valamilyen formában korlátozott mobilitással rendelkezik, és ebben az összefüggésben szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek és önöknek mind, hogy a módosító indítványaikkal a plénumban pontosan ezt az irányt támogatták, amely egyébként jól mutatja azt, hogy a parlament és a bizottság sokszor ugyanazon az állásponton van. A kis- és középvállalkozások témája is gyakran emlegetett téma, többek között a szektor jelentősége miatt az iparpolitikában. Nem felejthetjük el azt sem, hogy a belső piacunk, amely egy a köz, kis és középvállalkozások jelentős hálózatára, vagy nagyon komoly hálózatára alapszik és támaszkodik. Az elkövetkezendő hónapokban és években is meg fogják tartani a KKV-k a jelentőségüket, és minden átstruktúrálási intézkedés ellenére, illetve mellett ki kell emelnünk a KKV szerepét. Éppen ezért vizsgáljuk a Small Business Act-et is, és megpróbáljuk ezt hozzáigazni az Európai Unió új stratégiájához, illetve az egyes tagállamokban a megvalósítást is támogatjuk. Új intézkedéseket kell integrálni ebbe, annak érdekében, hogy a KKV-k is hosszú távon növekedhessenek és az Európa, Európa 2020-as stratégiának megfelelően fejlődhessenek. Ide tartozik a hitelhez való hozzáférés, amelyet meg kell könnyíteni, a KKV-k integrációja a globalizált piacokba, ezt erősíteni kell, illetve a versenyképességet pedig növelni többek között a belső piachoz való hozzáférésen keresztül. És még, egy egyszer, még egyszer szeretném gratulálni a parlamentnek, mert nagyon fontos szerepet játszottak az egyes akciók és intézkedések során a kkv szempontjából. És a Small Business Act eh, eh, megvalósításában is. Itt már az első fontos lépést megtették azzal, hogy a, a fizetési késedelemre vonatkozó irányelvet eh, elfogadták, az is közös munka eredménye volt a parlament és a bizottság, illetve a tanács között. Számos ország, illetve szervezet és szakszervezet, illetve vállalkozás és munkavállaló is üdvözölte ezt az irányelvet. A munka azonban még nem ért véget, ahogy azt sokuk jelezte a sajtótájékoztatón most, hogy arról van szó, hogy meg is kell valósítani ezeket. Nekünk kell arról azt biztosítani, hogy az egyes tagállamok még erősebben és jobban vállaljanak szerepet ebben a folyamatban. Nem szabad időt vesztegetnünk arra, hogy egy olyan irányelvet megvalósítsunk, amely 180 milliárd eurót mozgat meg. És hát ugye ez a belső piacunk folyamatnak a hajtó ereje. Tegnap a biztosok kollégiuma az a magyar elnökséggel foglalkozott, és arra kértek, kérték, hogy, kértek bennünket, hogy az a Small Business Act intézkedéseit minél hamarabb valósítsuk meg, és vegyük bele a következtetésekbe a magánfinanszírozás sokkal kapcsolatban is voltak egyeztetések, ami különösen fontos a KKV-k és az innováció szempontjából. Különösen arról van szó, hogy, a, hogy az egyes finanszírozási formákhoz hozzáférjenek a KKV-k, többek között a garanciákhoz, és minden itt megfelelően halad. Különböző partnerekkel 29 megegyezést kötöttünk, és 90 ezer KKV-nak a finanszírozási igényet tudtuk ezzel kielégíteni, és 200 millió euró talált így gazdára, összesen pedig több mint 7,5 milliárd euró nyi hitel mennyiség áll rendelkezésre. Az innovációról ugye azt mindig elmondjuk, hogy nincsen növekedés innováció nélkül, ezért még több magán beruházásra van szükség a kutatásba és az innovációba. Egy közlemény is foglalkozik ezzel, október 6-án fogadták ezt el, és ebben konkrét válaszokat fogalmaznak meg az európai vállalkozások piacra vonatkozóan a kockázati tőke egyre hangsúlyosabb felhasználásával kapcsolatban, és ennek fényében is azon dolgozik a bizottság, hogy az egyes tagállamok meg tudják valósítani azt, hogy az egyes vállalkozások beruházzanak, befektessenek, persze különbözőek a, az adózási feltételek, amelyek néha sajnos hátrányosak, a bizottság ezért törvényjavaslattal fog előállni annak érdekében, hogy valóban igazi belső piac ha legyen a kockázati tőkének is, és hogy a beruházók be, tudjanak fektetni innovációba. Továbbá innovatív kiírásokra is szükség van, pályázati kiírásokra, és ezek szintén az innovációt szolgálhatnák. Az Egyesült Királyság, Hollandia, Finnország, Svédország, Franciaország eh, is el, élenjáró szerepet tölt be ezen a területen, amelyek egyébként különösen a KKV-kra irányulnak, hiszen ők a leginnovatívabbak adott esetben. Az innovatív eh, innovációval kapcsolatos eh, pályázati kiírás ra vonatkozóan a Community Initiative programben e, erre kapcsolatban egy közösségvetési sort is elhelyeztünk, és hát nyilván nagyon sok téma van egyébként a munkaprogramunkban, úgyhogy néhány szektort szeretnék kiemelni. 2010 kulcs év volt az autóipar számára, és a bizottság nagyon fontos politikai kezdeményezéseket és törvényjavaslatokat fogadott el volt egy, kiadtunk egy közleményt a, a, a, az ökológiailag hatékony, tiszta járművekről. Ezt, a, ezt ugye a parlament is üdvözölte. Utána a típusengedélyezésekre vonatkozó intézkedéseket az egyes gépjárművek tekintetében is kibocsátottunk, a költség, a, a, akkor egy az általános a gépjárművek általános üzembiztonságával kapcsolatos rendeletet is elfogadtunk, technikai szabványokat, és ezzel akarjuk, vagy szeretnénk a, az iparágunk versenyképességét erősíteni, a mozdonyok típusengedélyezése, két-három kerekű járművek esetében és a típusengedélyezéssel előre, előre haladtunk, és azt szeretném, azt szeretnénk, hogyha az együtt döntés bekerülne ez, ez az intézkedés is, illetve a további konkrét intézkedések megvalósítását tervezzük a kutatási szabványokban, illetve a zöld járművek és elektromobilitás engedélyeztetésében. Van egy további fontos kezdeményezés ezen a területen egyébként a polgárok számára. Jövő év végén pedig a bizottság törvényjavaslattal fog előállni az olyan járművek engedélyeztetése tekintetében, amelyek már egy másik tagállamban engedélyezve vannak. Most áttérek a textiliparra, ezért, illetve hát, ha már itt tartok, köszönetet szeretnék mondani a, ennek a bizottságnak az ezzel kapcsolatos munkájáért, a közös álláspont kitolgozásához vagy irányában jól haladunk, és van még egy-két kényes kérdés. A, a, a, a, az ECVD egyel kapcsolatban még azért vannak kérdőjelek. Én támogatom a parlament álláspontját, de itt valamilyen fajta kompromisszumot kell majd kialakítanunk a, a három intézmény között. És már most szeretném elmondani azt, hogy a bizottság készen van tárgyalásokra, mégpedig olyan tárgyalásokra, amelynek a végén kompromisszumot tudunk kötni. A versenytanács már a parlament által javasolt témáról vitázott, nem a koreperben, hanem a miniszterek beszéltek erről, és persze ennek nagyobb politikai súlya van nyilván, hogyha a parlament javaslatairól a miniszterek beszélnek. De bizonyára tudják, hogy milyen nehézségekkel jár ez a dosszié. Ami az építőipari termékeket illeti, ez is egy érzékeny téma, van egy rendelettervezet ebben ezen a területen. A építő anyagok kereskedelme, az értékesítését illeti. Itt Stiller asszonynak, az előadónak szeretnék köszöntet mondani, aki komoly előrelépéseket tett egy, ezen, a, ezen a műszakilag rendkívül komplex területen. És hát örömmel tudom mondani, hogy a bizottság is osztja azokat a javaslatokat, amelyeket ezekre a termékekre vonatkozóan tettek, és ez nagyon fontosnak tűnik nekünk. Hogyha pedig kötelező nyilatkozatról kötelező nyilatkozatot kell tennünk a veszélyes anyagokról, és a, a REACH-en túlmenően is azt szeretném mondani, hogy a REACH egyébként magában véve nagyon jó kompromisszumot jelent, és ez az egyes, vagy az elkövetkezendő évek során úgy kellene, hogy megvalósuljon, hogy, hogy minden aggodalmat mellőzzünk e tekintetben továbbá. A bürokráciát sem szabadna növelni a KKV-k számára, az építőiparban sem. Az építőiparban egyébként különösen sok KKV van, ezért um, ezzel kapcsolatban is próbálunk, vagy volt arra vonatkozó javaslatunk, hogy a mikrovállalkozások kicsit rugalmasabban tudják ezeket kezelni, legyenek a, legyen a szabványoknak egyfajta rugalmasabb kialakítása. És sok esetben még most is meg kell, meg kell bizonyítaniuk, hogy az ő termékeik megfelelnek a paramétereknek. Ez nem vonatkozik egyébként azokra a termékekre, amelyek alapvető fontosságúak a munkavállalók számára az építkezéseken. Ez az intézkedés a bizottság éves jelentésében is szerepel, a Better Regulation keretében, és azt hiszem, hogy ez is az egyik alapelv. A bizottságban is egyébként ilyenkor e tekintetben mások a vélemények, a bizottságot támogatja a tanács, és a mikro egységekre vonatkozó kivételtől nem szeretnénk eltekinteni, de azt szeretném előjelezni, hogy jövő héten közösen a parlamenttel kompromisszumot szeretnénk kialakítani. Például a kivétel nek a jobb definícióján keresztül lehetne ezt elérni. következtetésként pedig, tisztelt elnök úr és kedves képviselők, szeretném elmondani, hogy ben, nekünk igenis érdekünkben áll a szoros és konzultatív együttműködés a parlamenttel, és nem csak az intézményi kötelezettségemnek teszek ezzel eleget, hanem a személyes tapasztalataimra is vissza lehet ezt vezetni, hiszen több éven keresztül dolgoztam együtt önökkel, és tudom, hogy mennyire értékes lehet a parlament konstruktív és aktív szerepvállalása az európai törvényhozásban. A bizottság tehát készen van, készen az együttműködésre. Köszönöm. Uh, Biztos úr, szeretnék önnek köszönetet mondani ezért a rendkívül átfogó elképzelésé sekért nem csak az elkövetkezendő évre vonatkozóan, hanem az elkövetkezendő három évre vonatkozóan. Nagyon jó, hogy az iparpolitikai stratégiai javaslatukba helyezte mindezeket. Nagyon örülök annak is, hogy különösen rámutatott nagyon sok olyan kérdésre, amelyel foglalkozott szakbizottságunk is. Például a játékirány elv, hogy csak egyet említsek ezen kívül a termék csomag végrehajtása vonatkozásában nagy örömmel látjuk azt, hogy a versenyképes közbeszerzéseket is támogatni akarják, ami nagyon fontos, és amire én magam is odafigyeltem eladóként. Ezen kívül várjuk azt, hogy sikeresen lezárjuk a textil témát, illetve az intézkedési eszközök vonatkozásában az építőiparban. Szívesen dolgozunk önnel együtt, az önnel való együttműködés rendkívül fontos. Elég sok kollega szeretne hozzászólni. Azt hiszem, hogy talán fél órát vennénk igénybe az idejéből, hogyha egyetért ezzel. Ellenőrizném a szó, hozzászólók listáját. Uh, Mrs. Gephardt, Mr. Kreutzmann, Mrs. Ruler, Mr. Trantafilides, Mrs. Professor Correa de Campos, and Mr. and Mr. Meyer. Um, még valaki esetleg szeretne hozzászólni? Igen, említettem önt, rajta van a listámon. Hanszted asszony, a néppárt nevében akar először szólni? Schwab úr nevében szól, vagy pedig nem? Először Kráca asszony ilyen szó. És aztán Henslik asszony. Jó, együtt majd. Elnök, akkor még egyszer. Mr. Kreutzmann, Mrs. Ruler, Mr. Trantafilides, Professor Correa de Campos, Mr. Juvin, Mr. Meyer, and Mrs. Hanslick. Is everybody happy? Good. Okay. Mrs. Karatzabilt. Jó, akkor ha mindenki elégedett, akkor először a Kratzászonyi. Olaszul fogok beszélni, szeretnék először is gratulálni az iparpolitikai kommunikációhoz, ami valóban rámutat arra, hogy a válságból való kilábaláshoz mennyire fontos a versenyképesség. Nagyon örülök, hogy a reál gazdaságra helyezte a hangsúlyt, nem pedig a pénzügyi aspektusokra. Kérdezni szeretnék öntől valamit. Tekintettel arra, hogy veszélyesen növekszik a protekcionizmus, Szeretnék kérdezni öntől valamit azzal kapcsolatban, hogy mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a belső piac vonatkozásában fellendítsük a helyzetet. Említette például a játékokat. Bizonyára ön is tudja, hogy a biztonság égisze alatt bizonyos nemzeti engedélyek homologizálását akarják, ami pedig szemben áll az európai törvényekkel. Gratulálni szeretnék a magas szintű fórumhoz, amely az élelmiszer termékekkel foglalkozik majd. Én előadóként foglalkozom ezzel a témával, és szeretném én is elérni, hogy ezen a téren is biztosítsuk a belső piac biztonságát. De megdöbbentett az a problematika, amelyet a teljesen igazságtalan kereskedelmi gyakorlat képvisel. Ön ezen a magas szintű fórumon néhány nappal ezelőtt elnökként tevékenykedett. Szeretném tudni, hogy a jelenlegi jogszabályokon túl van-e szándékukban valami mást is tenni annak érdekében, hogy konkrétan és konstruktívan foglalkozzanak, mint ahogy ezt eddig is tette, az igazságtalan kereskedelmi gyakorlattal. Ugyanis úgy vettük észre, hogy fontos a dialógus a megoldást biztosító felek között is. Kephát asszony, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Már említettem ma délelőtt, hogy miért nem voltam itt korábban. Elnézésüket kérem, frakciólésen voltunk Budapesten, és ezért nem sok a szociáldemokrata jelen a mai napon. Ne vegye ezt kérem személyeskedésnek. Részletes áttekintést adott nekünk, nincs sok időnk, úgyhogy nem tudok mindenre kitérni, amit ön is említett. Három dologra szeretnék koncentrálni, ami nem azt jelenti, hogy a többi az nem annyira fontos, vagy nem lett volna annyira fontos, egyszerűen csak nem tudok mindenről beszélni. Az első gondolat, ez egy, ez egy, tehát egy előzetesként szeretném azt mondani, hogy a szabályozással kapcsolatosan a deregulált pénzügyi piacok megmutatták világosan, hogy katasztrófához vezethetnek. Ezért a szabályozás az nem egyenlő protekcionizmussal, hanem azt jelenti, hogy tisztességes verseny a belső piacon belül. És ez a méltányos felszabályozás, a tisztességes verseny, amit szeretnénk elérni a politikában, ami a belső piacot és a fogyasztóvédelmet érinti. Ezért szeretném világosítani, tenni, tehát hogy ne legyen félreértés az én frakciómnak a szándékairól. Ebben az összefüggésben szeretném megkérdőjelezni azt, amit eh, a csomagok összevonásával kapcsolatban elmondott, nem mondaná, mondanám, el, mondanám el még egyszer konkrétan azt, amit ön is elmondott. Itt teljesen különböző területekről van szó. Hát látja, hogy a fogyasztóvédelmi irányelvről szóló vita mennyire nehéz, ahol ugye 4-5 irányelvet akarunk összevonni. Milyen irányba akar egyáltalán elmenni eh, az elkövetkezendő évek során az összevonással? Ez a kérdésem nem lenne jó, hogyha dereguláció irányába haladnánk, eh, azzal, hogy azt mondjuk, hogy hát igazából csak egyszerűsítünk. Továbbá, szeretném azt is megkérdőjelezni az összevonás kapcsán, ugye amikor olyan irányelvekről van szó, amelyeket csak nemrég eh, nemrég hoztunk meg, nemrég fogadtunk el, és az egyes tagállamokban még csak most van a, meg a végrehajtási periódusban. Most kérdezem, hogy van-e értelme annak, hogy anélkül, hogy tapasztalataink vannak az irányelv megvalósítására a tagállamokban, már most módosítsuk azt, mert hogyha ezt megtesszük, akkor, akkor a politikába vetett bizalom meg remeghet a fogyasztók szempontjából. Második gondolat. A piacfelügyelet. Ez nagyon fontos számunkra a frakcióban. Az a benyomásom ma is az alapján, amit elmondott, hogy a piacfelügyelet mindenek előtt azzal kapcsolatos, ami akkor történik, hogyha az árok már a kereskedelemben vannak. Tehát itt tudunk azzal, azzal foglalkozni, hogy mi történjen a termékekkel, de számunkra, a szociáldemokraták számára a piacfelügyelet sokkal hamarabb kell, hogy alkalmazásra kerüljön, tehát számunkra az a játék, a játékszer, amely a gyerekek számára nem jó vagy káros, az nem is kerülhetne a kereskedelmi forgalomba. Éppen ezért szeretnénk azt elérni, hogy a az játék irányelvet jól hajtsák végre az egyes tagállamokban, de a, mi frakciók szerint ez még nem elegendő. Néhány további lépésre van szükség. És kérdezném a bizottságot, az Európai Bizottságot, hogy esetleg nem kívánja átgondolni az álláspontját a tekintetben, ami a, a játékszerek harmadik felek által történő certifikációját illeti, mielőtt a piacra kerülnek. Különösen kisgyermekek szempontjából, hogy ez volt a kompromisszumos javaslat az irányelven, amelyet mi nyújtottunk be szociáldemokratákként, ahol sajnos nem kaptunk támogatást sem a parlament többségétől, sem az Európai Bizottságtól. De a legutóbbi vizsgálatok, amelyek zajlottak, az Európai Unióban lévő status quo-ról megmutatták, hogy még mindig nagyon sok veszélyes játékszer kerül a piacra, és ezzel foglalkozni kell, ez így nem maradhat. Harmadik és utolsó gondolat, amelyet szerettem volna említeni, az a ecvd egy és ennek kapcsolata van, vagy ez összefügg azzal, amit már korábban elmondtam. Az információs kampányjukat említették. Én láttam ezt a kampányt, és azt kell, hogy mondjam, hogy Hmm, egy kicsit negatívan viszonyulok ehhez. Mégpedig azért, mert ez az információs kampány azt a benyomást kelti a polgárokban, minthogyha az LC e védjegy minőségi védjegy lenne. Ez pedig nem így van. Ez azt tanúsítja, illetve ez egy tanúsító védjegy, amelyel a vállalatok a saját magukat európai jog alapján minősítik, de, illetve tanúsítják. De ez nem minősíti. Ez nem minősít semmit. Tehát ez nem olyan mondjuk Franciaországban az F jelzés, vagy azt jelenti, hogy valaki ö, harmadik fél megvizsgálja a termékeket. És éppen ezért és azt gondolom, hogy, hogy az Európai Bizottság munkaprogramja nem mond semmit arról, hogy az EC egy jövője hogyan nézzen ki. Nem tudjuk azt, vagy, vagy nem mond arról semmit, hogy esetleg valaha az Európai Unióban ez az e- e MF-fel, vagy a GS-szel Németországban, vagy az egyéb jelzésekkel, minőségi jelzésekkel Franciaországban egy szintre kerülhetne. Tehát, hogy lenne egy egységes minősítési rendszerünk, amely utána azt eredményezni, hogy a nemzeti szinten már nem lenne szükség minősítési jelzésre hiszen nyilván nem szinten nem kell valamit megismételni, hogyha már van az európai szinten ugyanazzal a, a minőséggel, vagy ugyanazzal a szinten. Tehát én ezért nem vagyok én értelemben a teljes harmonizáció ellen. Persze, szeretném, ez, szeretnék ezen a területen teljes mértékű harmonizációt. Tehát ez lett volna az a három gondolat, amelyet említett, szerettem volna említeni. A többit azt majd bilaterálisan, vagy valahogy valamikor nyilván megvitatjuk, mert nem szeretnék a többi kollégától elvenni a szó lehetőségét. Uh, Köszönöm szépen, Gebhardt asszony, Krajcen úr. Köszönöm szépen. Biztos úr, két dolgot szeretnék csak említeni. Először a versenyképességet említette, és valóban az európai vállalkozásoknak globális versenyben kell megfelelniük. Ez a fajta versenyképesség fontos, hogy a vállalkozások fókuszpontjába is kerüljön. Ugye beszéltünk sokat a hatásvizsgálatról, ez tartalmazott többek között környezetvédelmi szempontokat, szociális sztendereket, és a többi, és a többi. Hogyan kívánják a hatástanulmányba a versenyképességi szempontokat belefonni? Ugyanis ez nagyon fontos a mi szempontunkból, hiszen a, a, egyfelől azt mindig látjuk, hogy ilyen vasárnapi beszédekben utalunk arra, hogy a vállalkozásoknak versenyképesnek kell lenniük, milyen fontos az innováció, és a többi, és a többi. Ugyanakkor a, a konkrét esetben megmutatkozik az a megvalósításnál, hogy azért vannak ennek akadályai. És különösen nagy vállalkozások itt sokkal jobb helyzetben vannak, mint a kis és középvállalkozások. Tehát a, igen, és a második gondolat pedig a piacfelügyelet. Annak nincs értelme, hogy minden nap újabb szabályokat ö, hozunk, hogyha ezeket nem is valósítják meg. Na most, a piacfelügyelet az ország, az egyes nemzetállamok hatásköre, sőt, Németországban az egyes szövetségi tartományok hatásköre. Ugye volt a magatossági minisztériumban, és ott informálódtam, megkérdeztem, hogy hogy látják ezt a kérdést. Ott pedig azt mondták, hogy a piac felügyelet az egyes tagállamokban nagyon különbözően ö, kezelik általában. Ugye azt is jelenti, hogy a, például a személyzetet is neki kell biztosítani, és a többi, és a többi. Vagy egy másik példa. Nagyon sok áru ö, kikötőbe érkezik be Európában. Hogyha nem tudjuk, nem tudunk piacfelügyeletet rendesen kialakítani, akkor már késő van, hogyha beérkezett Európába az áruhoz és kikötőkön keresztül, és csak utána kezdenek ezzel foglalkozni. Azon is elgondolkodtunk, hogy esetleg együtt lehetne működni a bevándorlással kapcsolatban, a Frontex-el például az egyes tagállamoknak egyfajta szuverenitást lehetne adni, hogyha ugye tudjuk azt, hogy Hamburgban máshol egyéb nagy kikötőkben beérkeznek meg a nagy mennyiségű áruk, és már ott lehetne kezdeni a piac felügyeletet. A transatlanti, a transatlanti területen is erősíthetnénk az együttműködésünket, és akkor mondhatnánk azt, hogy nálunk nem kerül a piacra olyan termék, amely független fél által lett tanúsítva. Éppen ezért lenne jó, hogyha azonos sztenderek alapján történne meg a tanúsítás, és a piacfelügyelet pedig a transatlanti dialógus keretében együttműködéssel együtt. Köszönöm szépen. Okay, well, thank you very much for those Um... Köszönöm szépen. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy Degucht úr, a kereskedelmi biztos, a következő ülésünkön vendégünk, úgyhogy majd vele is tudunk eszmét cserélni. Kezdünk kifutni az időből, úgyhogy kérem, kedves kollégák, talán egy kicsit tömörítsék a mondandójukat. A következő, Rúra asszony. Rövid leszek, de azért négy dolgot szeretnék elmondani, és nem is gondolom mindig, hogy a legvégé, azok, akik utoljára szólnak, azok járjanak rosszul. Jó, tehát köszönjük szépen a munkaprogramot, kedves biztos úr, és bizonyára látja ön is, és tudja azt képviselői tapasztalatából, hogy elsősorban bennünket, németeket aggaszt ez a felügyeleti kérdés. Ez azért van, mert minden év végén Németországban az újságok címapjára kerülnek a játékok és a játékbiztonság. Egy tanulmány szerint 80%-a a játékoknak, amelyek a piacra kerültek, nem feleltek meg az egyes irányelvek előírásainak erre utána felszólították ugye a, a fogyasztókat, hogy csak állatokat vegyenek, és nem állatokat, mert nem, nem biztonságosak. Tehát látja, ezek a, ez a problémánk nekünk, hogy, hogy egyszerűen ezzel a helyzettel ezt a helyzetet kezelnünk kell, és a piac felügyeletnek a feladata elsősorban az, hogy ez biztosítsa. Persze nehéz megállapítani azt, hogy kinek a hibája ez, vagy hogy, vagy hogy, hogy, hogy Németországban pedig nagyon könnyen tolják a felelősséget Európára. Az egyik lehetőség az, hogy az egyes határértékeket, határértékeket szigorítsuk. Azt gondolom, hogy a nehéz fémek esetében egyébként valóban szigorítani kellene ezeket a határértékeket. Amit azonban hiányolok az az, hogy nincsen transzparencia. A bizottság például, például tanulmányokat kap különböző intézetektől, intézményektől. Erről nekünk parlamentként tudnunk kellene időben. Az játékirányelv keretében zaj határértékeket is szerettünk volna, hogyha meghatároznának, hogyha meghatározanak a bizottság részéről, ez sem hangzott el, erről sem tudunk semmit. Nem tudom, hogy esetleg egy jelentést tudnának készíteni arról, hogy mi a helyzet ezekkel a határértékekkel, például a zaj határértékkel. Hiszen akkor ezt a német, német nyilvánosság számára tudnánk, hozni, tudnánk tájékoztatásul adni. Vámkódex az már van, azonban az is nagyon fontos, hogy a vám, vámot megfelelő személyzettel lássuk el, és a többi, és a többi. Tehát a, ami a szerek piacát, a játékok piacát illeti, azt hiszem, hogy együtt kell működnünk, és biztosíthatom, hogy nem protekcionisták vagyunk, de hogyha az, az, az önök országában egy újság, vagy újságok, cikkek azt hozzák hogy 80% nem biztonságos, akkor erre is reagálna. A szenderizálás kapcsán szeretném megkérni arra, hogy a, a javaslatunkat vizsgálják meg, amelyet egyeztettünk a megfelelő társadalmi szervezetekkel, szakszervezetekkel, és a többi, és a többi, de ez a csomagban is benne lesz. Támogatom a szándékát a small business sektre vonatkozóan. Valóban nagyon fontos, hogy ezt élettel töltsék fel. Azon a kérdésem, hogy nem lehetne esetleg a KKV-k hozzáférését a, a közbeszerzések területén egy kicsit jobban figyelembe venni, és az elektronikus közbeszerzés, e-procurement is lehetőséget biztosíthatna a kkv szempontjából. Utolsó pont, építési termékek, a mikrovállalkozásokat említette tekintetben. A mi érvünk az az, hogy sokszor az értéklánc mind a két oldalán KKV-k, mikrovállalkozások helyezkednek el. Tehát a hogyha most csak a gyártókat védjük, akkor veszélyeztetjük azokat a mikrovállalkozásokat, akik a másik oldalon az összeépítő, összeszerelő termék előállító oldalon vannak. Köszönöm szépen. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Nyilván Bárnyi úrhoz tartozik az e-közbeszerzés, és láthatjuk, hogy milyen széles körű eh, témával, a témákkal foglalkozunk itt ebben a bizottságban. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Két megjegyzésem lenne. Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, aki nagyon sok intézkedésre utalt, amelyet hozni kíván eh, a követ, az elkövetkezendő jövőben. Beszélt a piacfelügyeletről, a standardizálásról, ez rendkívül fontos a fogyasztóvédelem szempontjából és frakciómat is rendkívül módon érdekli. Beszélt ugyanakkor a KKV-k finanszírozásáról és az innovációról. Ezek rendkívül fontos területek. Nyilván tudatában vagyok annak a ténynek, hogy ennek eredményét majd csak a válság végén tapasztaljuk meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Vede hát Campos professzor, után majd Zsuván úr és a többi hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Elnézést kérem, elnézését kérem. Bardzo przepraszam. <laughs> Elnézésüket kérem, félreértettem, amit mondott. Azt hittem, hogy nekem adta meg a szót, úgyhogy még egyszer elnézést kérek, de nagyon örülök, biztos úr, hogy eljött hozzánk, és el szeretném mondani, hogy kitartást és erőt kívánok önnek, mert amiről beszélt, mindenképpen erőt és kitartást igényel, hogyha ezeket a projekteket sikerre akarjuk vinni. Utalnék a késedelmes fizetéses irányelvre, főleg, hogyha ez a business-to-business szerződésekre is vonatkozik. Szeretném megkérdezni öntől, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy a tagállamoknak ne két évbe teljen ezen irányelv végrehajtása, mert biztos vagyok benne, hogy az üzleti vállalkozásoknak szükségük van erre az irányelvre, főleg most a gazdasági válság környezetében, úgyhogy látja annak lehetőségét, hogy a tagállamok hamarabb hajtsák végre ezt az irányelvet, és ültessék át, nem csak két év múlva. Ezen kívül arra szeretném kérni, hogy néhány mondatban kifejteni-e a gépjárművek forgalomba helyezésének problematikáját. Olyan gépjárművekre gondolok itt, amelyeket már egyszer egy tagállam forgalomba helyezett. Mik a szándékaik ezen a téren? Mert ugye a az állampolgárok szeretnék kihasználni a nagyobb mobilitás adta lehetőségeket. Úgyhogy köszönöm, hogyha válaszol ezekre a kérdésekre, és még egyszer elnézést kérek a félreértésért. Elnézést, az én hibám, mondja az elnök úr, nem voltam eléggé világos. Most Karjáde Campos professzor következik. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm átfogó beszámolóját. Bár úgy tűnik számomra, hogy nem minden eléggé világos. Itt a belső piaci szakbizottságom belül bizonyos területekre utalt, és ön választotta ki, hogy ön szerint melyek azok a területek, amelyek érdekelnek minket. De ugyanakkor nem csak a belső piacért felel, hanem mondjuk az ITRE hatá- területe is önhöz tartozik. Úgyhogy arról beszélt nekünk, amiről reményei szerint hallani szeretnénk, és kérdezünk is öntől, de szeretnék hozzájárulni ahhoz barátságos módon, hogy elosztassam ezeket a félreértéseket. Üdvözlöm a javaslatait, a termékek és szolgáltatások standardizálása terén nagyon fontos az ön megközelítése. Az Orosz Föderáció példa kiváló érv, és ugyanakkor azt is el szeretném mondani önnek, hogy az innováció finanszírozása terén sok mindent tehetnénk annak alapján, amit mondott. Főleg a kockázati tőke helyzete miatt a nagy piacon. Talán néhány példával illusztrálhatna, hogy ez hogyan alkalmazandó. De bizottsági alelnökként a bizottság jövő éves elképzeléseiről is beszél. Szeretnék még hallani a belső piacról, mert egy kicsit csalódott voltam, amikor erről hallottam, Tudom, hogy ön nem ezért a szakterületért felelős, biztos, de azért úgy gondoltam volna, hogy a 12 biztost, akik a Single Market act felelősek, talán tájékoztatják majd a mi aggájainkról is. Mert a Monti javaslat nem csak azért, mert ő maga is ö, osztja aggájainkat a végrehajtás terén, hanem azért is, mert csak hat intézkedés felsorolásáig terjedtek ezek a javaslatok a, az egységes piacon. Ez pedig messze van azon részletes információs igényünktől, amelyet megfogalmaztuk, hogy egy kicsit frusztráltnak érzem magam. Elmondaná véleményét ezekkel kapcsolatban? Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, Zsuven úr következik. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, egy anekdotával kezdeném. Tegnap hallottam, és szeretnék ebből következtetéseket levonni. Gyakorlatilag nem csak anekdotáról van itt szó, hanem egy eléggé súlyos esetről, egy európai ipari ö, vállalkozóról, ö, aki öngyújtókat gyárt, az Európai Unió területén, és ő az első ilyen jellegű vállalkozó. Eladja őket az Európai Unió területén, és ma <laughs> elsősorban Kínából származik 70% az értékesített öngyújtóknak az Európai Unió területén. Hát itt normákról kéne beszélnünk az öngyújtók területén, és ezek úgy fogalmazottak meg, hogy az Európai Unió területére importált és eladott öngyújtók 70%-a nem felel meg ezeknek a normáknak. Ennek két hatása van. Egyrészt a ö, egyrészt az egészségre, 40-en halnak meg évente, amiatt, hogy nem megfelelőek ezek minőségileg, aztán gazdasági szempontból is van hatása, mert korábban, tíz évvel ezelőtt százszázalékos volt az Európai Unióban gyártott öngyújtók száma, amelyeket itt is értékesítettek, ma már ez 30%-ra csökkent. Tehát nagyon jó dolog, hogy mi bizonyos normákat fogalmazunk meg. A kérdés az, hogy vajon tiszteletbe tartják-e ezeket. És amikor feltesszük a kérdést, hogy miért nem, akkor felvetődik ugye a nemzeti hatóságok feladata a normák tiszteletbe tartása terén, amelyek terén ugye hiányosságokat tapasztalunk. Én ezt az információt tudtam beszerezni. Ott vannak a hollandok Rotterdam kikötővel, akik vagy nem megfelelően alkalmazzák az európai normákat, és nem felügyelik azokat a termékeket, amelyeket nem tartják tiszteletben, és paradox módon, ami egyszerűen hihetetlen, az európai vállalkozások és cégek a világ más piacain jelennek meg, ahol ugyanezek a normák érvényesülnek. Úgyhogy egyszerű a kérdésem, biztos úr, Igaza van, fontosak a szabályok és a normák, ez a bizottság feladatköre, és nagyon sokat várunk önöktől, és optimista vagyok ebből a szempontból. A kérdés az, hogy elegendően normákat megfogalmazni, és nem kellene odafigyelni alkalmazásukra is, és főleg a nemzeti hatóságok vonatkozásában. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez az öngyújtó példa, de feltételezem, hogy más termékekre is igaz ez. Ott van a mitel kérdése, úgyhogy emlékeztetnék erre. Nem, majd később elmondom, hogy mikor jön a illetékes biztos hozzá. Májer úr a következő. Ja, Dankeschön. Köszönöm a kollégáknak, a kollégákkal nagy részt egyetértek, ezért csak a KKV-król és az építőipari termékekről szeretnék beszélni. Tisztelt biztos úr, mm, egyetértünk abban, és ez tény valóban, hogy több millió kis és középvállalkozás van. Ők adják a legtöbb munkahelyet, ők adják a legtöbb képzési helyet, mm, és éppen ezért nagyon fontos, az, hogy ezeknek a cégeknek, a kockázati tőkének a használatát lehetőség rendelkezésre bocsássuk. Nagyon fontos, hogy legyen egy közösségi védjegy. Alicante-ban ugye ennek nagy sikere is van eh, az LC e védjegynek. Ami az építőipari termékeket illeti, itt ugye kivételekről beszélt a mikrovállalkozásokra vonatkozóan. Ezek egész kis cégek, ugye, hogy egyszerűbben egy, egyszerűbb legyen az engedélyezés, és a többi, és a többi. Itt meg mindig folynak a viták meglehető sebességgel. Hiszen én, én, én a szabadság támogatója és a kevés bürokrácia mellett vagyok, de azt azért látjuk, hogy Németországban a, ezek jelentős támogatás csökkentést kellett megtenni azért, hogy megakadályozzuk, hogy a mikrovállalkozások intézete, eh, intézetét ne használják ki. És itt én még úgy gondolom, hogy van hova fejlődni. Ezt a kollégákkal megbeszéltük, és benyújtottuk azt az indítványt, hogy a kivételt azt töröljék, ugyanakkor persze kompromisszumkész vagyok, mint ahogy a többi kollega is, csak, hogy, csak nem mindegy, hogy milyen kompromisszumról beszélünk. Ugye azt javasolták, hogy a definíciót esetleg lehetne javítani, valamilyen formában, de ezek a korlátozások, amelyek Németországban életben vannak, kedves ezt a kollégáknak és a bizottságnak elküldtük. Tehát nem csak arról tehát nem lehet csak azt mondani, hogy 8 vagy 9 munkatársal és 2 millió euró bevételig beszélünk mikrovállalkozásról, hanem hanem azt is világosá kell tenni, hogy itt eleve kis mikrovállalkozásokról van szó, és nem arról, hogy nagy vállalkozások szétdarabolódnak, széttörődeznek sok kis vállalkozásra, és utána ezt kihasználják. Tehát azt hiszem, hogy itt valóban még kell miről vitáznunk, illetve komoly pótlólagos munkára van szükség, addig pedig az elutasító indítványok mellett maradok. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollégák, ezt az igen széleskörű eszmecserét. Azt hiszem, biztos úr jól látja, hogy nagyon mélyrehatóan foglalkozunk az ön munkájával különböző területeken is. Most megadom annak a, sző, a szót, hogy összefogja ezeket a kérdéseket. Tudom, hogy lassan kifutunk az időből, de mégis arra kérem, minél több kérdésre válaszoljon. Köszönöm szépen, nagyon rövid válaszokat fogok adni. Nos, az először is első probléma, amely felmerült ebben a vitában, ez a piacfelügyelet kérdése. Azt hiszem, hogy a hozzászólások nagy többsége rámutatott ennek a kérdésnek a fontosságára. Mindenki szívéhez közel áll ez. Úgy érzem, hogy nem fogjuk megoldani ezt a problémát, nem fogjuk megoldani protekcionizmussal, felügyelettel, illetve a szabályok tiszteletben tartásával. Ez azt jelenti, hogy nem csak a kifejezetten nemzeti érdekeket kell előnybe helyeznie ezeknek a szabályoknak. Nagyon fontos, hogy a nemzeti és európai szabályok harmonikusak legyenek, és lehetővé tegyék az állampolgárok érdekeinek védelmét. Kivéve természetesen, hogyha az a célunk, hogy bezárjuk a belső piacot, és nem pedig az, hogy megnyissuk azt. Fontos tehát a jó szabályozás kialakítása, és figyelembe kell venni az Európai Uniós normákat, illetve a szankciókat. Nagyon fontos, hogy jó irányba haladjanak ezek a szabályok, és az állampolgárok érdekeit ne hagyjuk figyelmen kívül. Beszéltem arról, hogy jobb szabályozásra van szükség. Gebhardt asszony egyértelmű az, hogy ezt intelligens módon kell tenni, nem pedig dogmatikus formában. Lehetővé kell tenni az állampolgárok számára azt, hogy a bürokratikus terhek csökkenjenek, egyértelmű normákra van szükség, egyértelmű szabályokra, és természetesen mindegyik tagállamban meg kell valósítani, érvényesíteni kell ezeket a normákat. Értékelni kell a következményeket, és utánkövetésre van szükség. Ezen kívül Kreuzmann úr kérdésére is válaszolnék, a versenyképességet vetette föl. Ezt is a jobb szabályozás kérdéséhez kötném. Az új iparpolitikai közleményben tesztek sorozatát vezettük be. Az első az Európai Bizottságra vonatkozik. Különböző normákat javasolunk a parlamentnek, illetve a tanácsnak, és természetesen a bizottságnak is a versenyképesség tesztjét teljesítenie kell. Fontos, hogy az ipar és a vállalkozók, vállalkozások számára ezt mindenképpen biztosítsuk előzetes és utólagos ellenőrzések révén, hiszen, hogyha a jogszabály már létezik a jelenlegi rendszerben, akkor nem szabad, hogy ez a versenyképességet akadályozza. Az teljes, a rendszernek annak teljes egészében harmonikusan kell működnie, és ugyanazokat a szabályokat kell érvényesíteni. Tehát lesz egy előzetes teszt, egy előzetes vizsgálat, és egy utólagos is. Ezen kívül ott van a versenyképességi teszt a kereskedelem, a nemzetközi kereskedelem témájában mielőtt nemzetközi szinten kereskedelmi megállapodást írnánk alá, értékelnünk kell azt, hogy ez a megállapodás károsan hat-e a vállalkozásaink versenyképességére. Minden évben közleményt fog kiadni az Európai Bizottság a tanácsnak a versenyképesség témájában és a különböző tagállamok versenyképességét is figyelembe vesszük, hiszen meggyőződésünk, hogy nem lehet kilábalni a válságból, ha csak a hiteleket csökkentjük. Hát természetesen ez fontos, de emellett a versenyképességi aspektusra is összpontosítani kell, és ez pedig a belső piacot érinti. Ami pedig a piacfelügyelet kérdését illeti, nagyon széleskörű, bonyolult témáról van szó, amely a C EC védjegyet is érinti. Ennek kapcsán Ferhagen előző biztos úr kampányolt annak érdekében, hogy pontosítsák ezt az EC védjegyet, és köszönöm az ezzel kapcsolatos hozzászólásokat. nem minőségi jegyről, védjegyről van szó, hanem egy tanúsítványról, egy tanúsító védjegyről. A meghallgatás keretében válaszoltam Pitella úr kérdésre, aki most nincs itt, akkor az EC védjegyről kérdezett, feltette a kérdést, hogy ez minőségi védjegy-e. Azt hiszem, hogy a jövőben lehet belőle minőségi védjegy, de ahogyan Gebhardt asszony is mondta, fontos, hogy ezt a védjegyet megfelelően alkalmazzák, nem arra, hogy más védjegyeket, minőségi védjegyeket fölváltson, más nemzeti védjegyeket. Lehet, hogy a jövőben ide jutunk, de addig fontos, hogy helyesen alkalmazzuk az EC védjegyet hiszen nagyon jól tudjuk, hogy vannak visszaélések a védjegy kapcsán, úgyhogy oda kell figyelnünk, nyomon kell követni ennek az alkalmazását. Tehát vannak, akik alkalmazzák, de nem megfelelő formában. Ismét hangsúlyoznám, hogy fontos, hogy az Európai Uniós szabályok, tanúsítványa kapcsolatos szabályok érvényesüljenek. Figyelemmel követtük, és követjük ezt a kampányt, megpróbálunk tájékoztatást nyújtani, tudatosító kampányt végzünk, és hangsúlyozzuk, hogy nem minőségi védjegy, hanem egy tanúsító védjegy, az EC védjegy. Ehhez azonban időre van szükség. Szeretnék visszatérni a piacfelügyeletre. Ez olyan téma, amelyet sokan felvetettek önök közül. Az Európai Bizottság tiszteletben tartja a szubszidiatás elvét. Nem vagyunk sem vámőrök, sem határőrök, sem rendőrök. Normákat, szabványokat kell létrehoznunk, ellenőrzési programokat, illetve ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a tagállamok alkalmazzák a szabályokat, méghozzá megfelelő, szigorú formában ellenőrizni is kell ezt, Zsüvan úr is utolt erre, ugye, hogy bizonyos kikötőkben ez nem történik meg. Tehát a mi feladatunk az, hogy ehhez ragaszkodjunk, és a bizottság ezt a jövőben meg is teszi, továbbra is megköveteli majd a tagállamoktól azt, hogy betartsák a szabályokat, illetve ezek az ellenőrzések néha bonyolultak, oda kell figyelni arra is, hogy nem élnek-e vissza az ECV jegyel, aztán ott vannak a játékok, ez is egy olyan terület, ahol nagyon sok ö, probléma jelentkezik az Európai Uniós tagállamokban, hiszen több ezer játékot lefoglaltunk, olyan játékokat, amelyek Kínából érkeztek, és egyáltalán nem feleltek meg az Európai Uniós szabályoknak. Tehát ezeket a rendőrség lefoglalta. Nagyon fontos, hogy az ilyen jellegű tettek, illetve ellenőrzések ne csak időről időre sporadikusan történjenek, hanem rendszeresen történjenek ilyen jellegű ellenőrzések, például a reptereken. hiszen itt érkeznek, innen érkeznek be az Európai Unióba a hamis termékek. Ezzel foglalkozik többek között a játék irányelv. Fontos tehát a felügyelet ebben a, ebben a ter, ezen a területen is. A tagállamok különböző kérvényeket nyújtottak be, és szeretném megismételni azt, amit a meghallgatásomon is elmondtam itt az Európai Parlamentben van egy olyan munkacsoport, amely értékeli a különböző vegyi anyagokkal kapcsolatos kérelmeket, illetve panaszokat, és ugyanezt történik a RICS kapcsán, komitológia keretében, illetve semleges elemzést végzünk. Teljes mértékben készen állok arra, hogy ezeknek az elemzéseknek a végeredményét a önök rendelkezésére bocsássam, és így látni fogják, hogy milyen eredményekre vezettek ezeket, és megfelelő döntéseket hozhatnak. Franciául válaszolnék. A 765 per 2008-as rendelet alkalmazása vonatkozásában a közösségi gyors információs rendszer kiterjesztéséről van szó minden veszélyes termék vonatkozásában, nem csak a fogyasztási termékekre vonatkozóan, és van egy olyan tájékoztató, amely a nemzeti felügyeletre vonatkozik, illetve a határőrszervek ellenőrzésére. A tagállamok már válaszoltak nekünk, a weboldalukon a nemzeti programokat már rendelkezésre bocsátották, hogy milyen felügyeleti szervekkel rendelkeznek. Nyilván ezután ezt meg kell erősíteni, meg kell erősíteni a harmadik országokkal az együttműködést, főleg az Egyesült Államokkal, Kanadával, Kínával, Japánnal, hogy megakadályozzuk azt, hogy például az olyan öngyújtók, amelyek nem felnek meg az európai normáknak, bekerüljenek az európai piacra. Folytatnám a KKV-k hozzáférhetőségével. Nyilván szeretnénk, hogyha jobban hozzáférhetnének a közbeszerzésekhez, mert ez rendkívül fontos számunkra. De ami az egész gazdaságot illeti, ezt már többször is említettem, nem lenne növekedés és foglalkoztatottság olyan szinten, mint amilyen szinten szeretnénk látni a KKV-k nélkül. Szeretnénk megállítani a munkahelyek eltűnését, szeretnénk javítani a termelési szinteken, a foglalkoztatás szintjén, szeretnénk támogatni a, az átszervezést, hogy a versenyképességet növelhessük. Ez nyilván a nagyvállalatoknál általában a munkahelyek vesztéséhez vezet, és főleg ezért szeretnénk a KKV-kat védeni, és egy olyan rendszert létrehozni, amelynek keretén belül a KKV-k több munkahelyet tudnak teremteni. Ezen kívül készek egyáltalán a megalakulásra, mert nagyon fontos részei a munkahelyteremtésnek. Aztán nagyon fontos a szociálpolitikai aspektusuk is, amit nem szabad alábecsülnünk, a piac nem a piacért van. Nagyon fontos eszköze a szociálpolitikának. Tényleg azért, hogy állampolgáraink érdekeit védjük, úgyhogy ezeket az eszközöket a lehető leghatékonyabban kell felhasználnunk, ez pedig azt jelenti, hogy a prioritásként a KKV-kat kell kezelnünk. Alto eh, livello che ha iniziato a lavorare proprio. Ami az élelmiszer ágazatot is eh, illeti. Kedden volt az első ilyen jellegű ülésünk, amivel ezzel foglalkoztunk, ahol nagyon sok ágazat képviseltette magát, a fogyasztók, a cégek, illetve nagyon sok szervezet is, amelyek az állatjólétért felelősek. A forgalmazó láncok, kereskedők, előállítók, mert szeretnénk elkerülni azt, hogy a gazdaságok és az ipar között valamilyen nagy szakadék tátongjon. Szeretnénk, hogyha magas szinten vizsgálnák meg ezeket a kérdéseket, és hogy mit tehetünk az élelmiszer biztonság javítása érdekében. Sajnálom, hogy talán túl a sokáig tartott, mire az önök elé terjesztettük mindezt, és sajnálom azt is, hogy késed, késésben vagyunk egy kicsit most. De ha mondjuk a kiskereskedelmi területről születne valamilyen anyag a gazdaságok terén, nagyon jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznánk. Ennek a piac igényeit kell tükröznie, a termelők és a fogyasztók oldaláról, és nyilván a parlamenten megfelelő konzultációt kell folytatni. Amikor Barnier úr a magas szintű ö, csoporttal tárgyalt, elmondta, hogy szorosan ö, részt kíván venni ebben, megkívánja vizsgálni az új jogszabály megfogalmazásának minden fázisát. Az elkövetkező év során vizsgáljuk felül a helyzetet, két év áll erre rendelkezésre, és remélhetőleg születnek jogalkotói kezdeményezések, hogy a termelők és az ipar szempontjából a nehézségeket elháríthassuk, ami az élelmiszerbiztonságot illeti, hiszen van nem kevés probléma, ami előttünk áll. 2011 előtt el kell készítenünk a hatástanulmányt, a gépjárművek forgalomba helyezése terén. Ezért nem tudok most pillanatnyilag részletekbe bocsátkozni ezen a téren, hiszen most folyik a munka. Megfogalmazunk ö, javaslatokat. A piac felügyeletről beszéltem, talán de Campos úr megjegyzésére térnék ki. Lo, eh, l'Internal Market Act E non credo che... A belső piacon nagyon fontos az előrelépés. Nem hiszem, hogy teljes mértékben elveszítettük a Mario Monti kezdeményezést. Talán amikor az ember elképzeléseket akar átvenni, nem mindig könnyen megy ez. De nem zártuk még le teljesen a vitát, vannak még nyitott lehetőségek, készek vagyunk ezen javaslatok meghallgatására. És nyilván olyan javaslatokról van szó, amelyeket megvitatunk majd a parlamenten belül is. És mindig sok, ö, mindig nagy örömmel várom az önök javaslatát. Bárnyi úr is ezt mondta a bizottságon belül. Én foglalkozom a, bel, a nagy piacsal, de ő is nagyon könnyen ö, foglalkozhat ezekkel a témákkal, hiszen nagyon régóta foglalkozik európai kérdésekkel, úgyhogy nyugodjanak meg, ő maga is pontosan olyan fontossággal tekinti ezeket, mint ahogy én. És mindent megteszünk, amit csak tehetünk. Építőipari termékek. Májer úr kérdése? Amit a bevezetőben elmondtam, valószínűleg eléggé világos volt. Biztos vagyok benne, hogy sikerül itt kompromisszumra jutnunk, amely megfelelően kezeli majd a mikrogazdaság, a mikrovállalatok kérdését. A bizottság várja a parlament reakcióit. Tudom, hogy bizonyos várakozások voltak itt, de nyilván kész vagyok mindenféle olyan kompromisszumra, mert javít a jogszabályokon. Főleg, hogyha nagyobb támogatást tudunk biztosítani a KKB-knek. Hiszen említettem már, hogy ez az egyik motorja a gazdaságunknak. Ezért rendkívül fontos. Úgy, hogy mindenképpen számíthatnak rám. Szívesen visszajövök önökhöz, hogy megvitassuk, mit tegyünk. Beszéltünk a késedelmes fizetésekről hosszasan, mert tudjuk, hogy ezek milyen fontosak a kkv számára. Nagyon sok ország már is rendelkezik megfelelő jogszabályokkal amelyeket már akkor meghoztak, mielőtt az Európai Bizottság egyáltalán foglalkozni kezdett ezzel a területtel. Amire most már szükség van, politikai jellegű megoldás, nem szakmai. és az általam említett két éves kereten túl is foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, hogy jelentősen előreléphessünk. Tudom, hogy az államháztartási hiányok nagyon sok országban problémát jelentenek, ezért kíván egy csomó ország ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, de prioritásokat kell felállítanunk, hogy kilábalhassunk a gazdasági válságból. De nem csak a deficitek csökkentésével érhetjük ezt el, hanem megfelelő stratégiát kell kialakítanunk Európában, és konstruktívan és produktívan kell kilábalnunk ebből a válságból. Eddig ugyanis nem támogattuk a versenyképességet, erre pedig szükség van, ezért vagyok itt, ezért ennyire fontos eszköz a belső piac, az európai struktúra versenyképességének növelése céljából, hogy állampolgáraink jobb minőségi életet élhessenek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, szeretném megköszönni kollégáim nevében is, nem csak az átfogó prezentációt, hanem az, hogy ilyen sok kérdéssel foglalkozott és válaszolt ennyire részletesen. És mint azt mondtam a bevezetőben, nagyon értékeljük, nagyon értékeljük az együttműködést a bizottsággal, és azt a, azt a figyelemet is, amelyet kapunk a bizottság szolgálataitól, és a személyes szerepvállalását is. De azt gondolom, hogy az is világos, hogy személyesen is foglalkozik ezzel, ezt neki is nagyon örülünk. Köszönjük, hogy ilyen sokáig velünk, velünk volt, és a gyakorlati vonatkozásokról tudtunk beszélni. Köszönöm a kollégáimnak is, akik részt vettek, Gebhard asszony eh, és eh, eh, professzor úr, akik azért jöttek, hogy, hogy a frakciójukat képviseljék. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezzel zárnám a mai ülést. Hétfőn találkozunk újra Strasbourgban, és akkor az építőipari termékekre vonatkozó irányelvről szavazunk. Ott még uh, itt elhangzottakat uh, meg kell vitatni. Brüsszelben pedig november 29-én találkozunk, hétfőn, 3 órakor. Ott pedig de Gort uh, uh, biztos lesz velünk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, ezzel az ülést berekeztem.